Bonjour à tout le monde. Kedves kollégák, jó napot kívánok mindenkinek! Kezdjük el az ülésünket. Először is fogadjuk el a napirendet. Ami a napirendet illeti, kiosztottuk ugye a napirendet, de ketten is kérték, hogy módosítsuk ezt a napirendet, nem túl nagy módosításokról van szó. Az elsőt Strifler asszony kérte, és Preda úr erre rá is bolintott, arról van szó, hogy ezt a két napirendi pontot cseréljük meg. Úgyhogy az első érdemi napirendi pontunk Strifler asszony szövege lesz a Flektről, és utána pedig a kettő szargentini vélemény következik, és utána 16-25-kor kerül majd sorra Préda úr szövege a Marokkóval kötött halászati megegyezésről. Krecu asszony pedig azt kérte, hogy a szexuális kizsákmányolás és prostitúcióról szóló szövege nem most kerüljön sorra, hanem majd a következő ülésünkön november 4-én vagy 5-én. Ehelyett Preda úr beruházási bankról szóló szövegét fogjuk megvitatni, illetve erről szavazni is fogunk, és így Gustavson úr szövege délután 5-kor kerül majd sorra. Ez így megfelel mindenkinek? Jó, akkor elfogadtuk így, ahogy van a napi rendet. Ami a szeptember 16-17-i ülés jegyzőkönyvét illeti, mindenki megkapta ezt a jegyzőkönyvet, hogyha valakinek van megjegyzése, akkor azt az ülés végéig legyen szíves és közölje a titkársággal. Amennyiben nem kapunk ilyen jellegű megjegyzéseket, elfogadjuk a szeptember 16-17-i ülés jegyzőkönyvét. Ezen kívül mindenki dossziéban benne vannak azok az ajánlások, illetve határozatok, amelyek az október 10-i koordinátorok ülésén születtek. Hogyha van valakinek megjegyzése a koordinátorok ülésén született eredményekkel kapcsolatban, akkor az ülés végéig ezt közölje a titkársággal, amennyiben nem lesz megjegyzés, a koordinátorok ülésének eredményeit elfogadjuk. Ezen kívül van egy elnöki közleményem is. Részt vettem egy kollokviumon szombaton, amelyet egy civil szervezet szervezett. Ez a Könyvtárok Határok Nélkül című szervezet. Patrick Weil vezeti a Könyvtárok Határok Nélkül szervezetet. Ennek a szervezetnek tulajdonképpen az a célja, hogy a kultúrát valamilyen módon a humanitárius segítségnyújtás eszközévé tegye. A legutóbbi missziójuk Haitin zajlott, nem sokkal a katasztrófa után, és az volt a célkitűzésük, hogy gyerekeknek, és hát azoknak a felnőtteknek is, akik a katasztrófa miatt valamilyen táborba kerültek, segíteni tudjanak játékokkal, könyvekkel. Nagyon jó volt az eredménye ennek a humanitárius segítségnyújtásnak, és azóta is sokat beszéltünk arról, hogy milyen szerepe van a kultúrának a humanitárius segítségnyújtásban. Ez egy eléggé úttörő ötlet, például semmilyen költségvetési sor itt nálunk nem fedi le azt, hogy hogyan lehetne kulturális eszközöket felhasználni humanitárius segítségnyújtásban. Az igaz, hogy a humanitárius segítségnyújtást egy nagyon szigorú időbeli kerethez kötjük, ez hat hónap, de ennek ellenére az oktatást és a kultúrát hatékonyabban is fel lehetne használni a humanitárius segítségnyújtásban. Ezeket a lehetőségeket egy kicsit jobban ki lehetne még aknázni. A koordinátoroknak azt fogom javasolni, hogy egy kis megbeszélést szervezzünk meg mi is a Könyvtárok Határok Nélkül című szervezettel, annak érdekében, hogy egy kicsit részletesebben tudjunk erről beszélni. Ennek a segítségnyújtásnak tulajdonképpen nem túl magasak a költségei, és mégis nagyon jelentős segítségnyújtás volna ez azoknak a személyeknek, akik valamilyen katasztrófa helyzetet kell, hogy megéljenek. A bizottságnak van megjegyzése ezzel kapcsolatban? A bizottságnak nincsen megjegyzése, akkor Katrinnak fogom megadni a szót. Hát, hogyha a bizottság nem szeretne hozzászólni, akkor rendben van, átugorjuk a bizottságot. Katrin Meddepinegennek adtam volna meg a szót, de hogyha nem, akkor nem. Akkor nézzük az érdemi napirendi pontokat. Strifler asszony pontja következik a FLECT egyezmény kapcsán. Ez a 2173 per 2005-ös, ez egy tanácsi rendelet. a FLECT egyezmény és az Európai Unióba történő fa import témakörében. Ez az INTA szakbizottság jelentése egyébként, ők az illetékes szakbizottság és valójában a legújabb jogalkotási kezdeményezés nem kíván változtatni a 2173 per 2005-ösön, csak az új komitológiai szabályokat szeretné felcserélni a delegált aktusokra és a végrehajtási aktusokra az új szerződés értelmében, úgyhogy meg is adom a szót Strifler asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Itt egy bizottsági javaslatról van szó, amelynek az a lényege, hogy a komitológiai eljárást a FLECT egyezményben hozzáigazítsa a delegált aktusokról szóló új szabályoknak, mint ahogy ezt Éva Zsoli az imént elmondta. A 2005-ös eredeti szöveg a FLECT tulajdonképpen azzal a céllal jött létre, hogy az illegális fakitermelést és fakereskedelmet megállítsa. A bizottság javaslatának nem az az eredeti célja, hogy a FLECT-et megváltoztassa, hanem az, hogy a komitológiai eljárásokat igazítsa az új Európai Uniós szerződéshez. Így a bizottság mandátumot kap arra, hogy végrehajtási aktusokat, illetve delegált aktusokat fogadjon el. Ami a végrehajtási aktusokat illeti, ezeket úgy kell elfogadni, hogy a megfelelő felülvizsgálati eljárásokat lefolytatják. Így lehet csak biztosítani azt, hogy nyomon követhető legyen mind a fa, mint pedig a fa termékek importja és exportja. A delegáltaktusokat akkor kell elfogadni, amikor a partnerországok listáját kell megváltoztatni, illetve a különböző engedélyekről szóló listákat, valamint a fatermékekről és a fákról szóló listák módosítására kell, hogy sor kerüljön. Ami ezeket a delegált aktusokat illeti, ez nem végtelen idér, időre szól, hanem öt évben van korlátozva. Ezt meg lehet hosszabbítani hallgatólagos beleegyezéssel, még egyszer ugyanennyi időszakra. A következő fontos téma a parlament hozzászólási jogáról szól, méghozzá arról, hogy a parlament a delegált aktusokba hogyan kap két hónap konzultációs időt. Ez a két fontos témánk tehát. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Cortes Lastra úrnak fog szót adni. Köszönöm szépen, elnök asszony, és szeretnék köszönetet mondani Stréfer asszony munkájáért, kiváló munkát végzett. Mind szakmai szinten, mind egyéb szinteken, úgyhogy szeretném elmondani, hogy támogatja a frakcióm. És Striffer asszony azt is elmondta ebben a kiváló munkában, ami egyébként egy nagyon technikai és nagyon bonyolult témáról szól, amivel kapcsolatosan a biodiverzitás pusztulását kell kiemelni, és a nagy társadalmi és gazdasági hatását ezeknek a jelenségeknek emelte ki a jelentésében, illetve néhány védintézkedést javasolt, például a fejlődő országokban, és a parlamentben továbbra is azon dolgozunk, hogy ezek a szerződések, megállapodások azt szolgálják, hogy a jövőben jobban tudjuk védeni a környezetet. Köszönöm. Köszönöm szépen. A bizottságnak fogok szót adni. John Bazil, a bizottság képviselője, parancsoljon. Sveta asszony neve is itt szerepel a listámon, hát ha ő itt van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kollégám John nincs itt, én képviselem a Környezetvédelmi Főigazgatóságot. Két észrevételem volna a véleménytervezettel kapcsolatosan. A jelentés tekintetében, amit egyébként hallgatólagosan meghosszabbítottunk, vagyis a megállapodást, minden esetre el tudjuk fogadni azt, hogy korlátozott időszakig szólna ez a hallgatólagos meghosszabbítás. A második dolog a 2 plusz 4-es szabályjal kapcsolatos. A bizottság és a parlament, valamint a tanács arra a közös álláspontra helyezkedett, hogy elvben 2 plusz 2 lesz a főszabály, de eseti alapon kell elbírálni. A FLEG összefüggésében, ahol partnerországokkal dolgozunk együtt, a döntéshozatalban továbbra is a 2 plusz 2-t szeretnék érvényesíteni. Köszönöm. Madame Stifler, vous... Strifler asszony, visszaadom a szót, hogy lezárja ezt a vitát. Köszönöm szépen, tudomásul vettem a bizottság javaslatát, és feljegyeztem ezt. Meg fogom nézni, hogy mit tudok ezzel kezdeni, de hát számomra mindenképpen logikusabbnak tűnt az, amit én javasoltam, de hát majd meglátjuk. Köszönöm szépen! Nézzük akkor a véleménytervezetet, amely a harmadik országok szolgáltatásokhoz és termékekhez való hozzáféréséhez szól a közbeszerzési piacon, illetve az Európai Unióból kiinduló szolgáltatások részvétele harmadik országok közbeszerzési piacán. Szargentini asszony az előadónk, az INTA szakbizottság illetékességébe tartozó szövegről van szó, és a vélemény előadója pedig Szárgentini asszony. That was faster than I thought. Gyorsabban sor került rá, mint gondoltam. Minden esetre azért a nevemre hallgatok még. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Bizottság javaslata a nemzetközi kereskedelmi szakbizottság felé. Erről beszélünk a kölcsönösségről a közbeszerzésben, ez a témája a javaslatnak. Ez egy jogszabályalkotási javaslat, és azt javaslom a bizottságnak a módosítása tekintetében, hogy az interbizottságot arra kérjük fel, hogy küldje vissza ezt a javaslatot az Európai Bizottságnak. Miért is mondom ezt? A következők miatt a közbeszerzés önmagában nem feltétlenül kereskedelmi kérdés, hanem egy olyan megoldás, amely kapcsán a kormányok támogathatják a saját kis- és középvállalkozásaikat, vállalkozási lehetőségekkel, üzleti lehetőségekkel, hogy így fogalmazzak. Az előttünk levő bizottsági javaslat hónapok óta elindult már ennek a tárgyalása, és a parlament felvetette azt a kérdést, hogy egyáltalán napirendre kell-e tűzni, vagy pedig vissza fogja vonni maga a bizottság. Az a célja, hogy megnyitsa a közbeszerzési piacot olyan szereplők számára, mint Kína vagy India, de ezzel arra kényszerít minket, hogy minden fejlődő ország számára megnyissuk a közbeszerzési piacot nem csak a legkevésbé fejlett országok számára, és ez azt jelenteni, hogy lehetővé kell tennünk az európai vállalatok számára, hogy kibővítsük ezt a közbeszerzési piacot. Én személyesen úgy gondolkodom erről, hogy ez nem jó elképzelés. A WTO beszerzési megállapodására szeretnék hivatkozni, egy, egy közbeszerzési megállapodás, amelyet a fejlődő országok nem írtak alá. Ezzel kapcsolatosan nemrég volt a Deve Bizottságban egy vita erről, és van egy plusz aláírás Örményország szeretett volna közelebb helyezkedni a nyugati piacokhoz, és ezért írta alá ezt a megállapodást de jellemzően a legtöbb fejlődő ország nem részese ennek az egyezménynek. Azt is látjuk, hogy az európai pályázatok, amelyek nyitottak a fejlődő országok számára, illetve azok az európai országok, illetve vállalatok, amelyek a fejlődő országokban szeretnének pályázni, azt a kockázatot hordozza ez magában, hogy ezt állami támogatásnak minősítik, és azt próbáljuk elérni, hogy ezt a célhoz kötött segélyt megszüntessük, és ez a javaslat pedig pontosan az ellenkezőjére, ennek a fokozására irányul. Az Európai Bizottság célja leegyszerűsítve az, hogy a kínaiak számára megnyissa a piacot, ez önmagában nem probléma, csak a mellékhatásai jelentenek nagy gondot. És az az érv, hogy ez kölcsönösségi alapú, kérdéses. Amikor az Európai Unión belüli közbeszerzésekről beszélünk, illetve megnézzük, hogy milyen mennyiségben vesznek külföldi cégek részt ebben a piac, ezen a piacon, ez nagyon korlátozott. Akár még a tagállamok között is korlátozott a nyitottsága a közbeszerzési piacoknak. Általában nem nyerik meg EU-n belüli külföldi cégek sem a közbeszerzési pályázatokat. Tehát az az elképzelés, hogy a külföldi harmadik országok is hozzáférést kapjanak a mi közbeszerzési piacunkhoz, hogyan is fogalmazzak, eléggé elméleti felvetés a gyakorlatban nem így működik. Ezért itt igazából nem a viszonosságról van szó, mert szinte nincsenek külföldi cégek a mi piacunkon, és nem tudom, hogy miért lehetne fordítva emellett érvelni, és ráadásul még nehezebb lesz a fejlődő országoknak, hogy megvédjék a saját piacaikat, illetve a kis- és középvállalkozásaikat, és lehetővé tegyék, hogy a közbeszerzési pályázatokat helyi cégek nyerjék meg. Zárószóként tehát azt mondanám, hogy ez a jogszabálytervezet nem felel meg a DEVE szakbizottság elképzeléseinek. Úgy gondolom, hogy a fejlesztési célkitűzésekkel ez nincsen összhangban, és erről kell tájékoztatnunk az INTE bizottságot, és arra kell kérnünk, hogy küldje vissza ezt a javaslatot az Európai Bizottságnak felülvizsgálatra. Köszönöm. Merci beaucoup. Cortes Lasra úr. Köszönöm szépen. Az az igazság, hogy mi sem vagyunk nagyon lelkesek azzal kapcsolatosan, hogy ezt a kérdést szabályozzuk, de úgy gondoljuk, hogy a rendelet hatása lehet pozitív hatással, hogyha egy kicsit csiszolunk még rajta. Három dologról beszélnek. Először is kihagyja ez a legkevésbé fejlett országokat, erre kifejezetten hivatkozik is a tervezet, másodszor a kölcsönösségnek a tartalmi definícióját javítani kellene, hogy ez megfeleljen a fejlődő országok szempontjainak, harmadszor pedig környezetvédelmi és szociális szempontokat is figyelembe kellene venni a viszonosság meghatározásában. Köszönöm szépen. Merci. Köszönöm szépen. Most pedig átadom a szót a bizottságnak, amelyet Nils úr és Anders Jensens úr képviselnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a megjegyzéseket és van egy pár gyors reagálás itt azzal kapcsolatban, hogy miről volt itt szó, és az argentini úrnak szeretnék válaszolni. Ami a fejlődő országokkal való bánásmódot illeti, azt szerettem volna mondani, hogy a, ezek a legkevésbé fejlett országok természetesen nyilvánvalóan eleve ki vannak zárva ilyesmiből, és éppen ezért nem így kellene velük bánni, hanem úgy, mint bármelyik más európai pályázóval az európai piacon. Na most kérdés az, hogy hogyan is látjuk a, fejlődő országok kérdését. A jelentős tevő szeretnék kiterjeszteni más kategóriákra is ezt az elképzelést. Mi nyitottak vagyunk ez iránt, de minél inkább haladunk az alacsonyabb és legalacsonyabb jövetelmű országokra, akkor annál inkább nyilvánvalóan kiderül, hogy egyes csoportok megint csak kikerülnek ebből a körből. Tehát azt szeretném jelezni, hogy nagyon fontos legyen az, hogy a a potenciális megcélzott országok megkapják ezt a lehetőséget továbbra is. Ugyanis ez az eszköz valójában mindig is arról volt szó, ahol komoly és állandó diszkriminációt láttunk az európai országokkal szemben. Ez egy más kérdés, de végezetül mi nagyon szívesen dolgoznánk együtt, és dolgoznánk bizonyos kérdéseken továbbra is, feltéve, hogy eh, nem eh, zárjuk ki azokat az országokat, amelyekre az eredeti eh, javaslat utalt. Sargentini úr ugyanakkor említette a a kiemelt bánásmódot a kis és középvállalatok számára, Ugye, természetesen egyes kereskedelmi partnereinknek vannak ezzel kapcsolatban szabályai, Európában ilyen nincsen, és törvény ellenes lenne, hogy újabb intézkedéseket vezessünk be ilyen értelemben. Tehát szó sincs arról, hogy kevésbé vagy, vagy kevésbé legyen egyszerű, vagy sokkal egyszerűbb legyen a kis és középvállalatok számára a részvétel, nagyon ez minden európai üzlet számára ez nyitva van, teljesen függetlenül a méretektől, és jelen pillanatban nincsenek ilyen jellegű tervek, és mindig is kritikus szemmel néztük azokat az országokat, ahol voltak ilyenfajta kizárási lehetőségek, és például a, a Egyesült Államokban láttuk ezt, és úgy tűnik, hogy Európában több közbeszerzési lehetőséget nyújtunk a kis- és középvállalatok számára, mint például az Egyesült Államok teszi. És a harmadik pont, az pedig a, a fejlődési, fejlesztési támogatásra vonatkozik, és egy nem alap, külön alapokról van szó, ezeket nem fettük le, és nem kívánjuk ezt eh, megváltoztatni a későbbiekben sem. Tehát eh, ez eh, változatlan marad, és rátérve a nyitottság kérdésére, vagy ennek a hiányára az európai piac vonatkozásában, mi már említettük, hogy az egyik fontos tényező, amit, amit gyakran figyelmen kívül hagynak ilyen esetekben, ez az, hogy a legtöbb külföldi cég, amelyik Európában működik ezen a területen, pontosan külföldi lányvállalatokon keresztül működik, és éppen ezért mi, mint Európa, még mindig a legnyitottabb közbeszerzési piac vagyunk, ez egy tény. És végeredményben nem, nem szabad figyelmen kívül hagyni a, ezeknek a külföldi lányvállalatoknak a jelenlétét és részvételét, és minden cégnek van ilyen lehetősége, kivéve azokat, akiknek nincs a kezükben ez a most említett lehetőség más piacokon például. Tehát a legfőbb kérdés még mindig az, hogy hány országot kell belevenni, illetőleg kizárni ebből a lehetőségből, mert valahol meg kell szabni a határt mindenképpen, és tudni kell, hogy melyek a célországok, amennyiben ez az eszköz megszületik. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, és az argentini asszonynak szeretném most átadni a szót. Igen, köszönöm szépen valóban a legkevésbé fejlett országokat kizárják ebből a javaslatból, ahogy ez most itt van előttünk az asztalon, és ezt már jeleztem a Kortisztaszónak és az Európai Bizottságnak, ezt mi tudjuk, de ugyanakkor, amikor a brik országokról beszélünk, ezeket már megcélozták, különös tekintettel Kínára, és a meghatározás itt arra vonatkozik, hogy fejlett országok az OECD-n meghatározása szerint. Na most kérdés, hogy a Kína még mindig fejlődő országnak tekintendő-e, vagy sem? Ez vitatárgyát képezi, de amennyiben a BRIC országokkal foglalkozunk, akkor nem szabad egy olyan javaslattal előállni, amelyik lefedi az összes fejlődő országot, mint nem legkevésbé fejlett országot, és azt hiszem, hogy félreértették a kis és középvállalatokra vonatkozó megjegyzésem. Én csak olyanokra utaltam itt, amelyek fejlődő országokban vannak, ezeket a, a saját kormányaik kell, hogy segítsék, és amennyiben ez nem történik meg, akkor a közbeszerzési úton kellene őket támogatni, és szeretném, hogyha ezeket meg is védenék olyan cégekkel szemben, amelyek nincsenek az ő saját régiójukban. És így elérkezünk a legfontosabb problémához. Mi a közbeszerzést és a viszonosságot egy ilyen tekintetben arra akarjuk felhasználni, hogy erőszakkal megnyissuk a piacokat a fejlődő országokban, holott E, nekik joguk van, illetőleg kellene, hogy legyen, hogy a saját e, e, piacokat megvédjék, különös tekintettel a saját közbeszerzési piacokra, mert ezek azok a piacok, ahol az ottani kormány segítheti a helyi vállalkozókat. És az utolsó megjegyzésem pedig annak az ismétlése, amit már elmondtam, hogy megvan annak az oka, hogy a fejlődő országok nem pályáznak a, a WTO-nál, nekik ez nem tetszik, ez nem kedvező, mert ők a, szeretnék a saját piacaikat a saját kezükbe venni, és éppen ezért most már minden kétoldalú megállapodásban és így jártunk el, de most újra ez a probléma, amikor is egy olyan közbeszerzési politikáról beszélünk, amelyik félre söpri a, a WTO-t, és rábízza a kérdést a fejlődő országokra. Ennyit szeretem volna mondani, kedves kollégák. Köszönöm szépen. A, a módosító a, a indítványokat október 15-én délután 5 óra előtt kell benyújtani, az önét a, a november 5-ére kérjük. És e, van egy e, másik e, véleménytervezet itt a napirenden. Itt nem pénzügyi információk nyilvánosságra hozásáról van szó, és a diverzitással van kapcsolatban bizonyos nagy cégeknél és csoportoknál, és itt a zsűri a kompetens, tehát a jelentéstevőnek szeretném átadni megint a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Itt abszolút pozitív véleményt szeretnék mondani, a javaslatot tovább szeretném javítani, és eh, most már eh, eh, az átláthatóság nagyon fontos volt, volt egy erre vonatkozó direktíva, amit megszavaztak még a nyár előtt, még mindig várjuk a De Hortz úrnak a konfliktnemóval kapcsolatos kereskedelmi problémákra vonatkozó javaslatot, és itt a nem pénzügyi jelentés eh, tételről van szó. Örömmel üdvözlöm ezt a eh, javaslatot, nagyon fontos a környezetvédelmi, a humanitárius eh, és szociális normák védelmét illetőleg, ez nagyon jó, de természetesen a vállalatok szociális felelőssége is rendkívül fontos ilyen értelemben, és emlékezzünk vissza a bengladesi tragédiákra a textiliparban, és még múlt héten is volt egy újabb baleset tűzített ki, megint csak Bangladesben, ahol is kilencen életüket vesztették, és ötvenen megsebesültük, és mi azt szeretnénk, hogyha megsérültek, és mi azt szeretnénk, hogyha az európai cégek felelősség teljesen végeznék a munkájukat, és a környezetvédelmi és szociális kérdésekre, emberi jogokra, a korrupció elleni való fellépésre és a, a megvesztegedésre vonatkozónak is megtennék a, a, mindaz, ami tőlük telik. És éppen ezért nekünk itt a DEVE a, kebelében azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha egy pár változatást javasolnánk. Először is annak a meghatározása, hogy mi egy nagy cég 500 dolgozótól, vagy, vagy 250-től felfelé, és ugyanakkor a mérleg is figyelembe vétették el, vagy sem. Már eleve voltak javaslatok erre vonatkozólag, mi már eleve meghatároztuk, hogy mi egy nagy cég, és itt arra volt szó, hogy 200, legalább 250 munkavállalóval rendelkezik az a bizonyos cég. E, még valami, amit hozzá szeretnék tenni, az az, hogy meg kellene bizonyosodni arról, hogy a teljes beszázási, teljes beszállítási láncról tesz jelentést az illető cég, és az OECD irányvonalának megfelelően, és az Egyesült Nemzetekének is minden kockázatot figyelembe kellene venni, milyen kockázatot jelent maga a cég a társadalom számára. Ezt is bele kellene venni, mert szociális, környezetvédelmi és humanitárius kihatásokkal is jár az ilyesmi, és a kiskapukat is figyelembe kéne venni, gyakran nagyon sokat magyaráznak, de nem tartják be a szabályokat, és a 17-es módosításban az áll, hogy meg kell, hogy a cég magyarázza, hogy miért nem adott információt egy bizonyos kérdéssel kapcsolatban és mindezt az üzleti és az ember baráti szempontok figyelembevételével kellene, hogy lefolyjon. Minden cégnek ezt figyelembe kellene vennie, és azt hiszem, hogy még erősebb kifejezéseket kellene használni, és nem szabadna túlságosan sok helyet hagyni az egyéni jelentéstételi mechanizmusoknak a tagállamok meg kellene, hogy győződjenek arról, hogy létezik a lehetőség arra, hogy a nem e, pénzügyi jellegű információt is e, e, megkapják, és ugyanakkor természetesen jogi alapon is kényszeríteni lehetne a, az illető céget, hogy tartsa be a szabályokat, és országonként kellene jelentéseket tenni minden nagy cégnek, és a pénzügyi jelentéstételi kötelezettség valóban értelmet kellene, hogy nyerjen. És ezt meg is magyarázom, hogy mire gondolok. Amikor is a, a felelősségre vonásra és átláthatóságra vonatkozó irányvonalról tárgyaltunk, a bizottságban Bárnyi főbiztos úr azt is jelezte, hogy szeretné, hogyha országonként tennék jelentést minden cégek részéről, tehát nem csak a, a, a kőolajra, a, a fa anyagokra és a bányákra gondolt itt, hanem minden cégre. Tehát nagyon hasznos lenne, hogyha országonként a nem pénzügyi jelentéstétel keretében is eh, minden szempontból megtennék ezeket a jelentéseket, és a Júri Bizottság szempontjából szeretném, hogyha konzisztens, összefüggő eh, módon eh, dolgoznánk és támogatnánk a júri ilyen értelemben. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Cortes Lastra úr! Sí, muchas gracias, presidenta. <clears throat> No es que en esta ocasión... Köszönöm szépen. Nem csak azért beszélek, mert most ebben az a, ezzel az alkalommal is Szergentini asszony az előadó, de a kollégám nincs itt, és ő felelős ezért a jelentésért, és a nevében szeretném elmondani Szargentini asszonynak, hogy a vélemény tervezet a, a frakciónk véleményével összhangban van, a módosítókkal is egyetértünk, és az, hogy kigazították a nagyvállalatok definícióját és a magyarázatot, a kockázat elemzésről, ez mind nagyon szerencsés. Az előadóval a 15-ös és a 24-es módosítókról sokat beszéltünk már. Ezek beszélnek a kockázatról, a társadalmi, emberi jogi és környezetvédelmi kockázatokról, és jobb lenne, hogyha ezeket a szavakat törölnénk, tehát a példákat törölnénk, és szélesebb körben érvényesülne maga ez a koncepció hiszen hogyha ezeket a példákat felhozzuk, akkor félreérthető lesz, hogy mire is gondolunk, amikor ezekről a kockázatokról szó van. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Görens úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani Szergentini asszonynak ezért a szövegért, mert ez tökéletesen illeszkedik a mi szakbizottságunknak a vélemény körébe, hiszen mi is szeretnénk befolyással lenni azokra a cégekre, vállalkozásokra, amelyek fejlődő országokkal állnak kapcsolatban. Szergentini asszony, már nem is tudom, hogy melyik módosítójában, de nagyon helyesen megjegyzi azt, hogy mindennek tulajdonképpen az is a célja, hogy az egész gazdaságot mindenhol a világon fenntarthatóbbá tegye. Nekem is lenne egy módosítási javaslatom azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudunk behatással lenni a fejlődő országok morájára, a vállalkozói szférában legalábbis azok a vállalkozások, akiknek ilyen külkapcsolataik vannak, valóban nagyon fontos, hogy hangsúlyt fektessenek az átláthatóságra, tehát minden olyan cég, amelynek fejlődő országokkal vannak kapcsolatai, nyilván oda kell figyeljen az átláthatóságra a saját házatáján, ugyanakkor ugyanezt kellene elvárnia a partnerországoktól is. Tehát amikor tárgyalási fázisban vagyunk ilyen partnerországokkal, akkor hogyan is kellene ezt megközelíteni? Nem kellene -e ezt előírásként megjelentetni az ő irányukba, tehát az a tény, hogy mindenki átláthatóan és őszintén tárgyal, annak mind a két ország, mind a két partner oldaláról meg kellene valósulnia. Hát itt most azt hiszem, hogy nem kell részletesen elmondanom, hogy egészen pontosan kire gondolok. Afrikából, Kínából mondhatnék néhány példát. Tehát vannak ugye itt a kereskedelmi kapcsolatokban olyan egyensúlytalanságok, hogy az európai cégeknek ugye nagyon komoly szabályoknak kell, hogy megfeleljenek, ugyanakkor a partnerektől meg nem várjuk el ugyanezt. Ez a probléma. Köszönöm szépen, a bizottságnak fogok szót adni Nikola Bernyé Ávád úr képviseletében. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen az eddigi megjegyzéseket. Ami a bizottságot illeti, ha jól emlékszem, akkor áprilisban konkrét javaslat elfogadására került sor, amely kiegyensúlyozott volt, ugyanakkor nagyra törő is. Mi akkor úgy döntöttünk, hogy az 500 személynél többet foglalkoztató nagy vállalatokat fogjuk bevonni ennek az intézkedésnek a hatájába. Az volt tehát az alapvető ötlet, hogy egyértelmű üzenetet küldjünk a nagy vállalatok irányába, és nem akartunk semmilyen plusz kötelezettséget róni a kis és középvállalkozásokra. Voltak egyébként aggályok azzal kapcsolatban, hogy a KKV-k nem bírnának el ekkora terhet, úgyhogy ezért csak a nagyobb cégekre gondoltunk. Volt egy olyan javaslat is, hogy a 250 személynél többet foglalkoztató vállalkozásokra vonatkozzon ez, végül is mi az 500-nál maradtunk, mert ott valószínűleg megvan a megfelelő forrás, emberi erőforrás arra, hogy ezeket a kérdéseket tényleg meg tudják oldani, ezeknek az ezeknek az előírásoknak meg tudjanak felelni. Tehát mi úgy véljük, hogy az átláthatóság szempontjából kiegyensúlyozott és ambiciózus volt a javaslatunk, így a környezetvédelemre, a jobb gazdasági teljesítményre, a jobb környezeti állapotra is egyszerre kihatással tudunk lenni, és így új munkahelyeket lehet majd teremteni, mind az Európai Unión belül, mind pedig az EU-n kívül. Tehát mindenképpen nagyon pozitív belsőpiaci hatásai lennének ezeknek az eszközöknek. Természetesen túlzottan nagy terheket nem kívánunk róni a kisebb vállalkozásokra, ezért is javasoltuk az 500 munkavállalónál többet alkalmazó cégeket bevenni a hatályba. Úgy gondoljuk, hogy körülbelül 18 ezer vállalkozásra vonatkozna így ez a jogszabály, de egyébként nagyon sok olyan vállalkozás van, amely már most is megfelel pontosan ugyanezeknek az átláthatósági követelményeknek, tehát az ő szempontjunkból ez semmilyen plusz teher nem lesz. Ennek ellenére úgy véljük, hogy igen, nagyra törő ez a javaslat, ugyanakkor kiegyensúlyozott is, mert a KKV-kre nézve nem jelent különös és új nagy terhet. Úgy véljük, hogy ez a szöveg minden egyes érdekelt félnek, a beruházóknak, a közhatóságoknak szintén előnyére válik, és úgy megfelelő rugalmassággal is rendelkezik. Így a társaságok a megfelelő információt a megfelelő időben nyilvánosságra tudják hozni. Összességében megvannak a nemzetközi keretek is, amelyekbe ez beilleszkedik, amelyeket mi hasznosnak találtunk, és amelyekhez csatlakozni kívánunk. Úgy gondoljuk, hogy erre a fajta rugalmasságra szükség van, ez üdvös lehet, tehát hogy ezek a vállalkozások ezt a fontos és releváns adatot, adatcsomagot nyilvánosságra hozzák. Szeretném még azt is elmondani, hogy ezzel a javaslattal új kötelezettséget írunk elő, annak keretein belül, hogy a menedzsment vagy a működési jelentésben milyen információkat kell feltüntetni, mi úgy véljük, hogy ez nagyon komoly, jó irányba tett lépés. Köszönöm. Köszönöm szépen. Visszaadom a szót Szergentini asszonynak, hogy zárja le ezt a vitát. Köszönöm szépen, rövid leszek. Nagyon nagyra értékelem azt a támogatást, amit a szocialista frakciótól kaptam. Tökéletesen értem Görenc kolléga megjegyzését, vagyis azt, hogy a fejlődő országokban is el kellene érni azt, hogy ők is megkérdőjelezzék a saját területeken, a saját területükön működő vállalkozások átláthatóságát is, hogy megköveteljék ezt. A nem pénzügyi jellegű információ nyilvánosságra hozatala nagyon fontos, és segíti a civil szervezetek, a tényfeltáró újságírók munkáját is, hiszen akkor ők is hozzáférhetnek majd ezekhez az adatokhoz, ezeket felhasználhatják helyi kampányokban. Tehát ez a nem pénzügyi jellegű adatszolgáltatás nagyon hasznos mind ezeknek az érdekelt feleknek, mind pedig a politikusoknak és döntéshozóknak ezekben a fejlődő országokban. És még a bizottság irányába szeretnék elmondani egy megjegyzést igen, való igaz, hogy ezt a jelentéstételt úgy kell megtenni, hogy a vállalkozások a rájuk nézve fontos és releváns adatokat közöljék. Ez a nem pénzügyi adatszolgáltatás tulajdonképpen arra irányul, hogy ne csak azok az adatok jelenjenek meg, amelyek relevánsak az adott vállalatra nézve, hanem amelyek relevánsak és fontosak a társadalom egészére nézve. Ezért van azért abban némi koc, hogy hogyan határozzuk meg, hogy milyen információt kell kezelni, tehát hogy melyek azok az információk, amelyek a társadalom szempontjából fontosak. Az egész uh, ellátási láncot és az egész ellátási lánc érdekeit nézni kell. Nézzük csak meg a bangladesi esetet, hiszen ez nem csak gazdasági kár, hanem nagyon komoly kockázat a társadalom egészére nézve. Aztán itt van a fogalom meghatározás, hogy mi a nagy vállalkozás, én azt a definíciót használtam, amely már eddig is használatos volt az európai jogalkotásban. Szerintem mindenképpen jó, hogyha egyéb jogalkotási anyagokkal koherens megfogalmazást alkalmazunk. Azt hiszem, hogy a módosítók benyújtási határideje egyébként a holnapi nap. Köszönöm szépen, mondja az elnök, igen, megerősítem, a módosítók benyújtási határideje bizony holnap délután 5 óra. Rendben van. Nézzük akkor a következő témánkat. Ez egy olyan jelentés, amely Préda kolléga nevéhez csatlakozik. Ez a Halászati Szakbizottság illetékességi körébe tartozik, ez a Marokkóval kötött halászati megállapodás. Hát a helyzet az, hogy Dan Préda úr nincs itt, de útban van Úgyhogy azt javasolnám mindenkinek, hogy ne is tartsunk szünetet, mert Préda úr már a liftben van. Két percre felfüggesztem az ülést, de ne menjenek el, lehet mondjuk egyet telefonálni, arra van idő, és utána pedig itt folytatjuk az ülést, mihelyest Préda úr megérkezik. bien, la commission reprend ses travaux. Jó, a szakbizottság ülést folytatjuk. Dan Breda, Breda úr megérkezett. És már is bemutatja nekünk a véleményét a halászati együttműködésről, melyet Marokkóval kötöttünk, Preda úr parancsoljon. Si, merci infiniment, madame la présidente. Elnök asszony, köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm mindenkinek, hogy megvártak. Hát 16-25 volt eredetileg feltüntetve, hogy akkor kerül sor az én témám, és egy másik ülésen voltam, de most már itt vagyok. Tehát a halászati szakbizottság szövegéről van szó, az Európai Unió és Marokkó közötti halászati megállapodásról amelyet a halászati partnerségi megállapodás határoz meg e két fél között. Tehát a halászati szakbizottság az illetékes szakbizottság. Ami a véleménytervezetet illeti, nagyon fontos megállapodásról van itt szó, gondolom ezt mindenki tudja, ez a második legfontosabb megállapodás halászati témakörben fejlődő országgal. Az első ugye a Mauritániával kötendő, vagy megkötött, amiről a múlt héten beszéltünk. A társulási szerződés formalizálja ezt a megállapodást, és így az elmúlt öt évben már működött ez a halászati megállapodás, tehát 2008 óta. Olyan szövegről van szó egyébként, amelynek elfogadását 2011. decemberében elutasították. A jelenlegi protokollt a bizottság tárgyalta a 2012. februárjában megkapott mandátum alapján, amelynek az volt a célja, hogy a partnerek közötti bizalmat visszaállítsa, és így végül 2012. novemberében tudtak megindulni a tárgyalások. Hat tárgyalási forduló volt, ami nem volt egyszerű, és így 2013. júliusában sikerült végre előrelépni. A legfontosabb pontok ebben a szövegben a finanszírozási hozzájárulás, valamint az emberi jogok kérdésének figyelembevétele. Szeretném itt hangsúlyozni, hogy nem az eredeti szöveg egy az egyben történő átvételéről van itt szó, hanem egy olyan megállapodásról, amely tartalmát tekintve eléggé új, és a parlament által két évvel ezelőtt, vagyis 2011. decemberében megfogalmazott kritikákra is választ ad. Két pontot szeretnék pontosítani a költséghatékonysági jelentés túlzottan gyenge eredményt mutatott, illetve az érintett halállományok fenntarthatóságával kapcsolatban is voltak kritikák. Ezen kívül az is megjelent a kritikák között, hogy a helyi lakosság nem kap megfelelő gazdasági és társadalmi profitot ezeknek a megállapodásoknak köszönhetően, tehát ilyen szempontból sem feltétlenül fenntarthatóak ezek a megállapodások. Véleményem szerint mindhárom pontban előrelépés történt ebben a legújabb szövegben. Először is a költséghatékonyság, csak hogy végignézzem ugye ezt a három kritikát, ami 2011. decemberéből származik. Tehát az első a költséghatékonysági kritika volt. Én úgy vélem, hogy ez az arány tényleg kézzelfoghatóan növekedett. 33 százaléknál állunk a volumen tekintetében, és méghozzá történt csökkentés az engedélyezett halászhajók számában 137-ről 126-ra csökkent az engedélyezett halász, halászhajók száma, ugyanakkor a volumenben azért sikerült növekedést elérni. Ami a finanszírozást illeti, 36-ról 30 millió euróra csökkent ez a hozzájárulás, és ebből 10 millió euró a forrásokhoz való hozzáférésre került elkülönítésre. Tehát az Európai Unió finanszírozási segítségnyújtása ilyetén módon változott. Így tehát az Európai Unió, mint említettem, 10 millió euróval járul hozzá a forrásokhoz való hozzáféréshez. Tehát az Európai Unió hozzájárulásánál el kell mondanom azt is, hogy a 30 milliós hozzájárulás körülbelül fele a halászati ágazat fejlesztésére szolgál majd az Aliotis projekt keretein belül Marokkóban. Ez a projekt nagyon komoly fejlesztési projekt, és mondjuk nem kettőzöttek meg a lehetőségek, vagy nem duplázottak meg a lehetőségek, de azért nagyon nagy növekedést tapasztalhattunk ebben a tekintetben is. Aztán nézzük a második elemet, a második kritikát. Elmondom még egyszer, hogy az érintett hal állományok fenntarthatóságával kapcsolatban merült fel a második kritika. Ez most, vagyis a halállományok fenntarthatósága alapelvé vált, ez a protokollban így lefektetésre került és ezt figyelembe is kellett venni a tárgyalások folyamán. A felek megvizsgálták az erre vonatkozó tudományos adatokat, a legutóbbi adatokat a halállományokra vonatkozólag, és megbecsülték azt is, hogy a protokoll végrehajtásának első éveiben valószínűleg hogyan változnak majd a halállományok, és hogy mindez hogyan történt volna az előző protokoll alkalmazásával. Tehát volt egy helyi megfigyelő, illetve műholdas vizsgálatok és elemzések. Ezek alapján az adatok alapján sikerült ezeket a kérdéseket megvizsgálni. Most nem mesélem el részletesen, hogy a megfigyelő személy milyen hajón is, hogyan utazott, mindenki elolvashatja ezeket a részleteket. Na most a harmadik kritika az volt, hogy nincs megfelelően pozitív gazdasági és társadalmi hatással ez a protokoll a helyi lakosságra. Marokkónak részletes és rendszeres jelentést kell nyújtania arról, hogy milyen módon használja fel a pénzügyi támogatást a halászati szektor fejlesztésére, és hogy ennek földrajzi eloszlásban milyen kihatása van a helyi lakosságra. Ezt a protokoll hatodik cikke tartalmazza. Vagyis Marokkónak részletesen és rendszeresen jelentést kell benyújtania arról, hogy a hatóságok hogyan használják fel ezeket a pénzeket, és hogy ezek milyen kihatással vannak gazdasági és társadalmi szempontból a helyi lakosságra nézve. Van egy olyan záradék, amely ehhez tulajdonképpen hasonló volt az előző protokollban, de azért van itt egy jelentős különbség, ugyanis most sokkal komolyabb elvárások vannak méghozzá három szinten. Előrehaladási jelentés, a lezárt projektek elemzése ágazati szinten, valamint mielőtt még a protokoll lejárna, egy záró jelentést kell készíteni minden egyes projektről. A halászati megállapodásban dolgozók tehát ezek alapján földrajzi szinten leosztva területileg leosztva megvizsgálhatják, hogy a protokoll milyen hatással van a helyi lakosságra, gazdaság és társadalmi szempontból nézve. Úgy gondolom, hogy ez megfelelő feltételhez kötöttség a pénzügyi segítségnyújtás tekintetében, és ezt szeretném még egyszer hangsúlyozni. Természetesen lehet még javítani azt is, hogy a marokkói hajósok hogyan vehetnek részt európai zászlók alatt hajózó halászhajók munkájában. Most ezzel kapcsolatban nem szeretnék további részletekbe bocsátkozni, sem ideológiai vitát, sem politikai vitát nem kívánok erről megnyitni. El lehet olvasni az erre vonatkozó részletes szöveget. A lényeg az, hogy elég magas ambíció szinten mozogjunk, és reméljük, hogy mindaz, amit elmondtam a jelentéstétellel kapcsolatban, lehetővé teszi majd, hogy vizsgáljuk is az eredményeket. Ami pedig az emberi jogi kérdéseket illeti, ez az első cikkben szerepel. Az első cikket jó lenne, hogyha mindenki elolvasná, és ezt az első cikket a nyolcadik cikkel párhuzamosan kell olvasni, ami a megállapodás felfüggesztéséről szól. Tehát az emberi jogi záradék, vagyis az egyes cikk közvetlen kapcsolatban van a nyolcas cikkel, amely a megállapodás felfüggesztésének körülményeiről szól, hogyha valaki elolvassa, egyébként ez nagyon egyszerű, párhuzamosan az egyes és a nyolcas cikket, akkor ebből egyértelműen kiderül, hogy emberi jogsértés esetében, illetve demokratikus jogsértés esetében azonnal felfüggesztésre kerülhet az egyezmény. Úgy vélem tehát, hogy a protokoll megfelelő, ez elősegíti, sőt fejleszti azt a partnerkapcsolatot, amely Európát Marokkóhoz köti. Ezen kívül segítünk a helyi lakosság fejlesztésében, ez akár kiterjedhet Marokkó déli területeire is. Ennyit szerettem volna néhány szóban elmondani, és köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Köszönöm szépen, Najszer úrnak adok szót. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Äh, köszönöm szépen, elnök asszony. Préda kollégával ellentétben én úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan téma van, és nagyon sok pont, ahol bírálni lehetne ezt a megállapodást, a Marokkóval kötött halászati megállapodást. Az előző megállapodás megkötése óta figyelembe vettük a nyugat-szaharai térség vizeit is és ráadásul nincsen emberi jogokra vonatkozó záradék az egyezményben, illetve megállapodásban. Grönlandal is kötöttünk egy ehhez hasonlatos megállapodást, és abban a megállapodásban világosan kikötjük az emberi jogi követelményeket egy záradékban, és abból kiderül, hogy amennyiben jelentős mértékben megsértik az emberi jogokat, illetve a megállapodást, a megállapodás felfüggeszthető. A megállapodás második cikke mondja ezt ki, és Marokkó esetében csak egy általános hivatkozás került a szövegbe, ami az, a demokratikus elvek és az emberi jogok iránti tiszteletet követeli meg, hivatkozva az általános emberi jogi nyilatkozatra. a belpolitika, a külpolitika, Marokkó ezen politikái is olyanok, amirekre eh, hivatkozik a szöveg, de nagyon általánosan nem derül ki feketén-fehéren a szövegből, hogy jogsértések esetén felfüggesztik a megállapodás. Grönland esetében egyértelmű volt eh, ez a hivatkozás, Marok esetében nem. A második kérdésem, hogy a bizottság egyeztetette Poliszáróval, vagy pedig a nyugat-szaharai térség hatóságaival, vagy pedig csak Marokkóval tárgyaltak. Ami a nyugat szaharai térséget illeti és az emberi jogok érvényesülésének helyzetét, Ivo kollégám és én is sokat beszélhetünk erről. Márciusban négy parlamenti képviselő alkotta delegáció nem tudott belépni Marokkóba, Ezért eh, láthatják, hogy milyen eh, nagyon eh, komplikáltott az emberi jogi helyzet. Amikor mi ott voltunk, folyamatosan rendőrségi kíséretre volt szükségünk, és nagyon nagy nyomás alatt kellett dolgoznunk. Mindezek a tényezők elfogadhatatlanok, ezért úgy gondolom, hogy az, ahogyan tárgyalunk most erről a megállapodásról, az is olyan módszer, amit nem tudunk elfogadni. Feltételekre van szükség. Először is a nemzetközi jog érvényesülése és az emberi jogok érvényesülésre veszíteni fog, a halászok vesztesek lesznek, és a nyugat-szaharai térség lakói is vesztesek lesznek, hogyha megkötjük ezt a megállapodást. Végel úr következik. Madame Messner, vous avez la parole. Messner, asszony, öné a szó. Igen. Egyetértek azzal, amit Nezer úr mondott el. Préda úrnak annyiban igaza van, hogy elmondta, hogy az első alkalommal a megállapodást elutasították különböző okokból az emberi jogok szerepeltetése miatt, illetve azt is elmondtuk, hogy a nyugat-szaharai térség nem Marokkó irányítása alatt van, ezért nem vehetjük itt figyelembe, és vannak még más kérdések, amelyeket nem tudunk elfogadni az Európai Unió számára keletkező nyereség, vagy a halászati nyereség tekintetében. Ahogyan Preda úr is elmondta, jobb ez az EU számára, a halászati ágazat számára, hiszen a fenntarthatóságot jobban szolgálja ez a megállapodás, mint a korábbi. Ez mindig az, de még mindig érvényesek a bírálatok. Az emberi jogi záradék nagyon gyenge szövegezésű, és a fejlesztési politikában az emberi jogi záradékok szempontja a döntő. Ezeket szigorúan kell megfogalmazni úgy, hogy szankciók alkalmazására adjanak lehetőséget, és itt most egyáltalán nem erről van szó, úgyhogy tovább kell javítani a szöveget, Neuser úrral teljesen egyetértek ebben. Továbbá a nyugat térséget eh, illetően. Ez nem Marokkó felség területe, nemzetközi vizekről van szó, és ez nem derül ki pontosan a szövegből, vagyis hogy ezekhez a vizekhez kinek van hozzáférése. Senki nem tárgyalt eh, a szaharai államokkal, ők nem voltak jelen ezeken a tárgyalásokon, és ez strukturális hiba a tárgyalásokban. Ezt nem tudjuk elfogadni, kivéve, ha az emberi jogi záradékot jelentősen megerősítik, és egy kicsit olyanhoz hasonló lesz, mint ami Grönlanddal van érvényben. Illetve a nyugat-szaharai térség nemzetközi státusza nem egyértelmű, és nem írhatunk alá egy olyan megállapodást, ami de facto státuszt állapít meg a nyugat-szaharai térség tekintetében, és egyetemen állást foglal a terület jogi, jogi állását illetően. Végel úr. Elnök asszony, engedje meg, hogy én is csatlakozzak ahhoz, amit az imént kifejtettek a kollégáim. Gondolok most Meissner asszonyra és Neuser úrra. Számomra is nagy kérdés, hogy ez a jelentés hogyan kerül most elénk, illetve mit jelent a megfogalmazásában a dél? Minden, ami Brüsszeltől délre van? Szerintem igen. Hogyha azt mondjuk, hogy Marokkótól délre, akkor ez az nemzetközileg elismert marokkói határtól délre eső területet illeti, nem a nyugat Szaharától délre esőt. Figyelembe kell vennünk a nemzetközi jogot. A nyugat-szaharai térség és Marokkó két külön kérdés. Marokkónak joga van, hogy megállapodásokat írjon alá az Európai Unióval, kereskedelmi ügyletekbe bocsátkozzon vele, de ahhoz nincsen joga, és nekünk sincs ahhoz jogunk, hogy bármilyen megállapodást kössünk Marokkóval, a nyugat-szaharai térség javaira és természeti erőforrásaira való tekintettel. Ez nem része Marokkónak, és erről nem is nyitunk vitát. Ami pedig az emberi jogi záradékot illeti. Ez nem csak a nyugat-szaharával kapcsolatos, hanem tudjuk, hogy nagyon sok jelentést hozott nyilvánosságra akár a Robert Kennedy Alapítvány és más intézmények is, mint az amerikai külügyminisztérium, illetve nemzetközi civil szervezetek, és ezek világosan szólnak arról, hogy milyen emberi jogsértések történnek Nyugat-Szaharában és Marokkóban is. Marokkó nagyon rosszul teljesít az emberi jogok érvényesülése tekintetében, és ezt figyelembe kell vennünk ezen a ponton is, még akkor is, hogyha olyan megállapodásaink vannak, amelyek csak Marokkóra vonatkoznak, a nemzetközi jelleg elfogadott határai között. Tehát nem szabad engedményt tenni Marokkónak, ami az emberi jogokat illeti. Ez a jegyzőkönyv nem fogadható el számunkra. Újra kell szövegezni, újra kell tárgyalni, mert nincsen összhangban alapvető elveinkkel és a kötelezettségvállalásainkkal az emberi jogok tekintetében és a nemzetközi jog összefüggésében. Köszönöm szépen. Ezt szeretném mondani, hogy engem is nagyon meglepett a Preda úr a jelentésébe, hogy a Nyugat-Szahara szó sincs benne, és teljesen elfogadhatatlan, hogy az Európai Unió a nemzetközi törvények, nemzetközi jogok ellenében aláírjon valamiféle megállapodást. Tudjuk, hogy ott nagyon sok halászati lehetőség van, de amennyiben nem tudjuk pontosan, hogy a, a marokkóiak a, bejelentették-e ezt a déli, tehát 27,4 fok északra nem tudjuk aláírni a megállapodást, ha nem tudjuk hajszál pontosan, hogy milyen területre vonatkozik ez a megállapodás. Isabel Lövin, a szakértőnk sajnos nincs itt, de tudjuk, hogy ő is így vélekedik, és nagyon remélem, hogy sikerül majd meggyőzni a halászati bizottságot arról, hogy vissza kell utasítani ezt a megállapodást, és a plenáris ülésen is ugyanígy fogunk eljárni. Déva úr következik. Köszönöm szépen elnök asszony, amennyiben aláírjuk ezt a megállapodást, természetesen megsértjük a nemzetközi törvényeket, mert a Nyugat-Szahara tulajdonképpen fél gyarmati helyzetben van az Egyesült Nemzetek véleménye szerint, és sátrakban élnek, és háborúskodás folyik ott, és rettenetesen rossz a helyzet, és mi tulajdonképpen nem figyelünk valójában oda, holott tudjuk, hogy itt gyarmatossá, gyarmati problémák vannak, és megsértik az emberi jogokat, és ezek az emberek nem dönthetnek a saját sorsukról, és tulajdonképpen még ráadásul a mi céljainkra fogják elrabolni a, a halat is, a, a, a természeti kincseket is, és ebből mi fogunk hasznot húzni, hát véleményem szerint azt kell erre mondani, hogy feledkezzünk el erről az egész megállapodásról. Stifler asszony, igen, én is oda szeretnék szólni, ugyanabba a politikai csoportban vagyok, mint Preda úr, én nem vagyok halázati szakértő, mert Ponga úr foglalkozik ezzel, de ö, teljesen egyetértek azzal, amit a Krisztián most elmondott, mert ami jelen pillanatban történik az emberi jogok megsértése szempontjából, ö, tudnunk kell, hogy ö, mint ö, Európai Unió egyszerűen nem ö, fogadhatjuk el ö, azt, amit itt ö, javasolnak, ugyanis nem írhatunk alá egy olyasfajta okmányt, amiben megsértenek emberi jogokat, és, és eh, tulajdonképpen ö, ö, arról is ö, ö, szó van itt, hogy ezt eh, tulajdonképpen a ö, haszon ö, szempontjából értékeli, csak nem lehet ö, eh, ilyen helyzetből hasznot húzni. Ez megengedhetetlen és elfogadhatatlan. Át szeretném adni a szót az Európai Bizottságnak, hogy próbálják megvédeni a megvédhetetlen szöveget. Köszönöm szépen ezeket a bátorító szavakat, elnök asszony. De minden esetre köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, aki nagyon hatékonyan foglalta össze a, a jegyzőkönyve tartalmát. Itt nem megállapodásról van szó, mert maga a megállapodás már 2006-ban életbe lépett. Itt csak a gyakorlati bevezetésről van szó az Európai Unió és Marokkó között a halászat tekintetében. A különböző tényezők, amelyeket felsorolta a jelentéstevő, és köszönöm szépen a kérdéseket és a megjegyzéseket a többi jelenlévő részéről. Mindez arra mutat, hogy milyen különbségek léteznek a mostani jegyzőkönyv és a már visszautasított jegyzőkönyv között. Amikor 2012. novemberében összeültünk a marokkói delegációval, akkor előttünk volt a parlament döntése, határozata, tehát az önöké, és ugyanakkor a tanács részéről a meghatalmazás, a mandátum, és véleményem szerint mi eleget tettünk a feladatunknak, és ezt ékesen mutatják az eredmények itt a jegyzőkönyvben. Tehát nem akarok részletekbe bocsátkozni. Most az Európai Parlament határozatai rámutattak már, és a tanács véleménynyilvánítása is rámutatott már mindenre a fenntarthatóság keretében kellett dolgoznunk tudományos szempontból, halászati lehetőségek szempontjából, és nyereségesen is kellett működni, és ugyanakkor meg kell bizonyosodni arról, hogy ez a helyi lakosság hasznára válik, és hogy az emberi jogokat is tiszteletben tartják. És mindegy, mindegyikkel foglalkoztunk is ezen közül a most felsorolt tényezők közül, Természetesen az, hogy valójában kifizetődő művelet legyen mindezt, ezt természetesen úgy vizsgáltuk meg, hogy a halászati lehetőségeket megvizsgáltuk, és hatékonyabb módszereket javasoltunk a halászainknak, és ugyanakkor körülbelül a számadatok szempontjából ez megfelelt az előző adatoknak, a lehetőségek megnövekedtek, és természetesen kevesebb hajót használunk, mert abban az időben nem használtuk ki az összes lehetőséget, tehát a halászati lehetőségeket ki akartuk igazítani a valódi lehetőségek tükrében a flottánk figyelembevételével, a 14%-os növekedést már említették, és a költség viszont csak 5, plusz 5%-kal növekedett erre az időszakra, mert figyelembe vettük az új e, reformokat a halászati e, politika szempontjából, tehát nagyobb felelősséget kell, hogy vállaljanak a halászhajók tulajdonosai. Tehát a megállapodásba velevettük azt is, hogy valójában a, a, ezt a növekedést a privát szektor vállalja majd, és amennyiben a jegyzőkönyv életbe lép, egy is fogunk eljárni. Vannak bizonyos technikai feltételek, nem akarok részletekbe bocsátkozni a halászattal kapcsolatban, tehát technikai szempontból javulások történtek, ellenőrzés, monitoring a halász flották tekintetében, és ugyanakkor elektronikus jelentéstevő rendszereket használunk minden nap, tehát a tevékenységeket ilyen módon követni tudjuk, gazdasági és szociális szempontból kötelező kikötések is vannak, és ugyanakkor helyi tengerészekkel kell eh, dolgozniuk ezeknek a halászhajóknak, tehát mi mindezt megvizsgáltuk, és eldöntöttük, hogy fenntartható keretek között folytatjuk ezt a munkát, és minden alkalommal, amikor halászati lehetőségről beszéltünk, akkor a tudományos tanácsot, szakértők véleményét kértük ki, a, a régió szempontjából mekkora ott a halászati lehetőség, és a marokkói kutatóintézeteknek a tanácsait is követtük. Természetesen mindennek fontos kihatása volt a, a, a, erre az ágazatra, és ugyanakkor a fenntartható halászati partnerkapcsolati megállapodást külön választottuk, és önálló életet kezdhet, és ez mostantól kezdve természetesen az összes marokkói régióknak hasznára válik fejlődés, fejlesztés szempontjából és ugyanakkor új alapelveket is figyelembe vettünk, amelyek nem léteztek azelőtt, mert meg akarunk győződve arról, hogy földrajzi szempontból oda kerülnek, és, és igazságosan megoszlanak majd a, az előnyök, a nyerességek. És hát éppen ezért a tervedosságot nyert, és három szintű jelentéstételről van itt szó. Közös bizottság, vegyes bizottság fogja ezt majd ellenőrizni és követni, tehát a haladásról szóló jelentésről először is a tervek szempontjából kell majd beszámolni, ugyanis vannak lá- különböző láthatatlan <laughs> projektek is, ugyanis csak akkor tudunk majd támogatással hozzájárulni, amennyiben világosan látjuk, hogy földrajzi szempontból az előnyöket, a hasznokat hogyan osztják meg, és ezt olyan módon kell elintézni, ahogy ebbe Markóval megállapodtunk. A második szint, amikor is a projektet final, véglegesítik, akkor természetesen ennek a hatását is fel kell majd mérni, és el kell dönteni, hogy a kedvezményezettek megfelelnek-e az eredeti program kedvezményezetteinek. És azután jön a harmadik, egy végső általános jelentés, amit természetesen minnyája megkapnak, és a különböző intézmények úgy szintén, ahol is összefoglaljuk a teljes tevékenységet ebben az ágazatban. És ez rendkívül hasznos lesz, mert az EU intézmények pontosan tudatában lesznek annak, hogy mi is történik szociális előnyök szempontjából, emberjogi szempontból, ezt már az első cikkben is említettük, és végezetül úgy gondolom, hogy ezt a nyolcas cikkel párhuzamosan kell megvizsgálni, ugyanis itt szó van a jogi lehetőségről, hogy, hogy a, egyoldalúan is felfüggesszük ezt a protokollt, amennyiben megsértik az emberi eh, jogokat, elnézést, hogy ilyen eh, hosszasan beszéltem erről, de nagyon sokat dolgoztunk ebben a témában, és ez megfelel a mandátumunknak. Köszönöm szépen! Még eh, két képviselő szeretne hozzászólni, újra Neusser úrnak szeretném átadni a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon röviden szeretnék kérdezni egy pár dolgot. Egy, amikor a bizottság Marokko összes régióra utal, ez félrevezető, mert ott van Marokko és ott van Nyugat-Szahara. Tehát ön hogyan vélekednek erről a területről, ez a része Marokkónak, vagy sem? Itt a természetesen meg kell állapodnunk a pontos, precíz jogi terminológiában. Tehát mi Marokkóról kellene beszélnünk, és a nyugat-szaharai elfoglalt területek, ez van a nemzetközi törvényekben. Na most, amikor a poliszáriókkal beszélnek, akkor természetesen azt is tudni kell, hogy miért alkalmaznak különböző emberi jogi kitételeket Grönland esetében, és nem Marokkó esetében. Mi a különbség? És ugyanakkor a, az emberjogi helyzet milyen pontosan a nyugat-szaharai területen, és mit tud erről a bizottság. Köszönöm szépen, Nivener úr türelmetlen már szeretne hozzászólni. Köszönöm ezt a hozzáállást itt, de amikor is fenntartható fejlődésről van szó, akkor felmerül a kérdés, hogy hogy valójában az az összeg, amit a marokkóiaknak juttatunk, az majd kizárólag Marokkóra vonatkozik el, vagy nyugat-szaharaiak is kapnak-e belőle, vagy van valami százalék például, mert rettenetes helyzetben vannak a nyugat-szaharaiak. Mi lesz velük? A bizottság hozzá szeretne szólni, válaszolni szeretne erre a kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök asszony! Eh, amennyire tudunk, válaszolunk természetesen eh, nagyon érzékeny területről eh, van itt szó, politikai szempontból, érzelmi szempontból is, de természetesen most a protokollra kellene szorítkoznunk, és a itt valójában arról van szó, hogy foglalkozni kell mindazzal, amit a parlament már 2011-ben említett. Tehát először is meg akartunk bizonyosodni arról, hogy földrajzi megosztás is lesz, nem százalékokról van itt szó, de amikor is az első tervezési fázisban kiderül, hogy ez nem elfogadható, például az egész támogatást a Tanzsi régióra fogják fordítani, akkor azt kell mondanunk, hogy ez nem felel meg annak, amivel megállapodtunk, nem elfogadható. Éppen ezért világos földrajzi megosztást akarunk tudni az érintett területek viszonylatában. És erről van itt szó. Tehát amikor uh, szahraui uh, képviselőkkel beszélünk, uh, a, néha összetalálkozunk velük, és tárgyalunk erről is, és tudjuk, hogy van egy általános európai szempont, EU szempont a nyugat-szaharai területtel kapcsolatban, és önök ezzel valóban valószínűleg tisztában is vannak de mi egy olyan mechanizmust akartunk létrehozni, amelynek a segítségével a különböző intézmények a tanulmányozni tudják ezt. Köszönöm, ez most már elégséges is lesz, és vissza szeretném adni Freda úrnak, hogy vonja le a következtetéseket. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem hiszem, hogy én valóban össze tudnám foglalni ezt az itt elhangzott vitát, de minden esetre az álláspontok világosak és én nagyra értékelem a bizottsággal folytatott tárgyalást, és a szöveg, ami előttünk van, tehát a jegyzőkönyv szövege tulajdonképpen 17 oldalból áll, talán még ennél is többből, technikai részleteket is tartalmaz, és természetesen ennek a részleteiről nem tárgyaltunk itt, és éppen ezért egy kicsit csalódtam, mert felkészültem arra, hogy ilyen jellegű kérdésekre is válaszoljak, és hogy ezeket a nagyon világos részleteket is felolvassam a tervekkel és a különböző cikkekről, de gondoltam, hogy erről lesz szó, de véleményem szerint itt a politikai döntésről van szó, mert amikor Weigel úr azt mondja, hogy mi az, hogy dél, hát nagyon jól tudja, hogy mi, mi a dél ilyen tekintetben. Ugye Marokkóban a, dél az tulajdonképpen a déli területekre utal, amit itt Nyugat-Szaharának neveznek. És a szövegben nem is erről teszünk említést, hanem a földrajzi déli részről, ami most is létezik, nem tűnt el. Sajnos a hozzászólást a tolmácsok nem hallják, de minden esetre a nemzetközi szabályokat, törvényeket figyelembe kell venni. Igen, a tolmácsok miatt kérem, hogy mindenki használja a mikrofont, mondja az elnök asszony. Tökéletesen értjük, hogy mire utal, és, és örülök, hogy a következő szónok meg is érkezett, de az az érzésem, hogy még nem fejeztük be teljesen, úgyhogy Preda úr, kérem, hogy folytassa. Most tulajdonképpen nagyon sok érvet említhetnék még, mert eh, ahogy eh, sajnálatos módon itt eh, javasolták, itt tulajdonképpen nem arról van szó, hogy, hogy most kizárólag Marokkóról van szó, Eh, nem pedig az Európai Parlamentről. Itt vagyunk az Európai Parlamentben, és természetesen mindenkinek megvan a saját véleménye, saját szempontja, és ö, ö, esetleg ö, vannak olyanok, akik ö, nem hajlandóak ö, harcba szállni a mások elveivel. Minden esetre a bizottság és a marokkói képviselők közötti tárgyalásra utaltam. Két évvel ezelőtt már szó volt erről a jegyzőkönyvről. Véleményem szerint javulások történtek, és az az érzésem, hogy a tárgyalások során a bizottság előrelépett, én ezeket jelentősnek ítélem, mint ahogy ezt az előbb említettem, és de nem tudom ignorálni azt a tényt, hogy, teki, hogy valójában a marokkói fejlődéshez hozzájárulhatna az Európai Unió ezek az intézkedéseken keresztül. Nem hiszem, hogy ezt, ezt tagadhatnánk. Ha visszavetjük, visszautasítjuk ezt a jegyzőkönyvet, akkor fejlődés nem fog történni Marokkóban e, ilyen tekintetben, ez nyilvánvaló. És ha e, az európai halászok nem e, fognak a marokkói felségvizekben halászni, akkor mások oda kerülnek, mások oda jönnek, vagy oda mennek halászni, és ők majd jobban odafigyelnek majd az emberjogi kérdésekre. Ez teljesen nyilvánvaló. Most ugyanakkor ez a mechanizmus, amiről a jegyzőkönyv szól, állandó követésre alapszik, állandó elemzésről, pontosan azért, mert a pénzügyi hozzájárulásról van szó, amit a különböző közösségek fejlesztésére szándékszunk felhasználni. Tehát véleményem szerint a tárgyalás a bizottsággal folyik, a véleményemet a, az előbb kifejeztem, és remélhetőleg majd ö, ö, megkapjuk ö, szintén a véleményt az többi ö, szakbizottságtól is. Tehát nem hiszem, hogy ezt a kérdést most itt meg tudjuk oldani a nyugat-szaharai területtel kapcsolatban, azáltal, hogy leállítjuk ezt a jegyzőkönyvet Marokkóval, tehát a halászati együttműködés szempontjából véleményem szerint ez a jegyzőkönyv már eleve, ez a terv már eleve jobb, a marokkóiaknak nagyobb segítséget nyújtana, mint az előző, és véleményem szerint a nyugat-szaharai probléma miatt nem szabad leállítani az egész projektet erről a protokollról kellene tárgyalni, nem pedig a többi kérdésekről. Köszönöm szépen a figyelmet. Madame Isabella Lövin, Isabella Lövin, Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm, hogy itt lehetek, és a zöldek nevében hozzászólhatok, elnézést kérek, hogy egy kicsit későn érkeztem. Későn érkeztem, úgyhogy nem tudtam végighallgatni az egész vitát, az összes hozzászólást. Szeretném én is elmondani a véleményemet, illetve a zöld frakció véleményét ebben a kérdésben. Úgy gondolom, hogy nagyon komoly problémák vannak ennek a protokollnak a kapcsán. Én voltam a jelentéstevő a külső dimenzió témakörében, a közös halászati politika tekintetében, és úgy gondolom, hogy az igaz, hogy nagyon komoly előrelépés történt, azzal kapcsolatban, hogy ezek a harmadik országokkal kötött és kötendő megállapodások hogyan kell, hogy kinézzenek a jövőben. Ugyanakkor nem hiszem, hogy ez az új protokoll éppenséggel iskola példája lenne mindannak, amiben megegyeztünk. Vannak olyan sarokkövek, amiket látnunk kell egy ilyen megállapodásban. Az egyik például az emberi jogi kérdés. Ebben a tekintetben megegyezés született a tanács és a parlament között. Amikor a bizottság számára a mandátum elkészítésre került, vagyis hogy a bizottság elindulhat és elkezdheti megtárgyalni ezt a megállapodást Marokkóval, akkor a mandátumban azt szerepelt, hogy az új protokollban kell, hogy legyen emberi jogi záradék. És most azt látom, hogy ennek a véleménynek az előadója azt mondja, hogy van emberi jogi záradék ebben a protokollban, csak hát azt hiszem, hogy én ezzel nem értek egyet. Ugyanis, hogyha megnézzük a többi megállapodást, amit például a Sao Tomé és Principével, Madagaszkárral, Grönlanddal, a Zöldfoki szigetekkel és Gabonnal megkötöttünk, akkor ott valóban van egy különálló, specifikus záradék, amely egyértelműen kimondja, hogy emberi jogsértés esetén a protokoll felfüggesztésre kerül és ezt nyilván mind a két félnek egyértelműen kell értelmeznie, hogyha az emberi jogok tekintetében a kotonói egyezmény 9. cikkének értelmében, vagy pedig az Európai Uniós szerződés 6. cikkének értelmében emberi jogsértés történik, akkor a protokoll felfüggesztése kerül. Tehát ez minden más protokollban így tételesen megjelenik, Míg ebben, amiről most beszélünk, nem. Tehát az EU-Marokkó halászati szövegben, ez egy ugye szomszédsági megállapodás, Hogyha megnézzük ezt a szöveget, ez beszél az emberi jogok alapvető nyilatkozatáról, amelynek inspirálnia kellene az Európai Unió és Marokkó megközelítését, de hát az, hogy inspirálnia kellene, vagy ebből kellene ihletet meríteni, én ezt azért nem nevezném egyértelműen kimondott emberi jogi záradéknak. És szeretném elmondani, hogy ez nem véletlenül történt így, nem azért, mert valaki esetleg elfelejtette pontosabban megnevezni, hogy mi az emberi jogsértés. Ugyanis a bizottságnak minden egyes alkalommal választ kellett adni arról, hogy hogyan folynak a tárgyalások Marokkóval. Mi fel is tettük a kérdést, és mindig ott volt a gazdasági téma, és az emberi jogi téma a napirenden, tehát akárhányszor találkoztunk a bizottsággal, mindig rákérdeztük hogy pontosan hogy el ez az emberi jogi záradék, és hát úgy tűnik, hogy Marokkó ez esetben egyszerűen megtagadta, hogy egy ilyen klasszikus emberi jogi záradékot felvegyenek a szövegbe. Az tény, hogy van egy felfüggesztési záradék ebben a marokkói protokollban, Ebben az szerepel, hogy ha valamilyen egyet nem értés történik, akkor fel lehet függeszteni a protokolt, de ez nem klasszikus értelemben vett emberi jogi záradék, és ez egyáltalán nem felel meg annak, amiben a tanács és a parlament megegyezett. És nem hinném, hogy ez véletlen volna. Nem hinném, hogy véletlen volna, hogy Marokkó ezáltal nem akart emberi jogi záradékot. Jó lenne, hogyha feltennék a kérdést, hogy ez miért van így, de hát ez mondjuk elég egyértelmű, Ivo és Vincent is elmondhatná, hogy miért volt az, hogy mi hárman nem mehettünk el Marokkóba, és nem nézhettük meg a déli területeket. Ugye most hirtelen azt tudom, hogy hogy kell ezt hívni, Nyugat-Szaharának, vagy déli területeknek már, azt se tudjuk, hogy mi ennek a hivatalos neve kapcsolatba léptünk a marokkói nagykövetséggel, szerettünk volna ennek a provinciának a kormányzójával beszélni, szerettünk volna az ott dolgozó emberi jogvédőkkel beszélni, szerettünk volna látni a saját szemünkkel, hogy mégis mi történik ott. És egyszerűen nem engedtek be. Ivo is itt van, ő is elmondhatja, hogy mindkettőnket provokatőrnek minősítettek, és egyszerűen nem engedtek be. Nem is értem, hogy miért, komolyan mondom. Egyszerűen nem engedtek be. és Marokkó felépített egy 2700 méter hosszú falat a sivatag kellős közepén, hogy elhatárolja ezeket a felszabadított területeket a nyugat-szaharai elfoglalt területektől. Hát ebből egyértelműen látszik, hogy nincs demokrácia. A nyugat-szaharaiakat bezzek senki se kérdezte meg, hogy ők hogyan képzelik el a saját jövőjüket, hogy az ő önmeghatározásuk vajon hogyan néz neki. És akkor most már nem sokára befejezem, elnök asszony. Csak szeretném tájékoztatni ezt a szakbizottságot arról, hogy a halászati szakbizottság a jogi szolgálattól jogi véleményt kért, azzal kapcsolatban, hogy mennyire legális az, hogy a nyugat-szaharai térségből halászati lehetőségeket vásárolni az Európai Unió. Én ugyanis hogyha jól tudom, a nyugat vizekkel kapcsolatban eddig nem voltak ilyen kezdeményezések. Úgyhogy azt hiszem, hogy a jogi szolgálat véleménye majd az lesz, hogy ezek nemzetközi vizeknek tekintendő területek, tehát így nagyon komoly jogi kérdések is fölmerülnek. Tehát nem csak arról van szó, hogy emberi jogokat sértenek-e vagy sem, hanem hogy egyáltalán milyen státusszal bírnak ezek a területek. Lehet-e itt halászni, és lehet-e itt kihalászott halat megvenni, hogyha ezek nemzetközi vizeknek számítanak. Éppen ezért én elutasítom ezt az új protokolt, mert úgy vélem, hogy ez a demokratikus alapelveknek nem felel meg, tehát ezt egyszerűen el kell utasítanunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Preda úrnak fogok még egyszer szót adni, már amennyiben kíván reagálni arra, amit Lövin asszony az imént elmondott. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a szót. Értem természetesen Lövin asszony véleményét. Azt hiszem, hogy ezt a véleményt már régebbi üléseken is meghallgathattuk. Igazából azt tudom elmondani, hogy sajnálom, sajnálom, hogy nem tudtunk minden egyes aspektust figyelembe venni. Nem tudtuk teljesen figyelembe venni azt, hogy milyen új helyzet állt elő most a jelenlegi tárgyalási ciklusban. Hát mit is tehetnék, mit is mondhatnék, hogy még egy kicsit kiegészítsem ezt a vitát. Esetleg a protokoll első cikkét felolvashatnám. Ennek a második bekezdése azt mondja, hogy a jelenlegi protokoll bevezetése megfelel a társulási szerződés első és második cikkének, ahol az alapjogok és a demokrácia tiszteletben tartása is megjelenik. A második cikkben az áll, hogy az alapvető emberi jogok és a demokrácia mindenképpen az emberi jogi nyilatkozatnak megfelelően kell, hogy megvalósuljon, és ez ennek a megállapodásnak az EU és Marokkó között az egyik alapelvét képezi. Hát ennyit tudok elmondani. Gondolom, hogy a bizottság mindent megtett a tárgyalások során annak érdekében, hogy minél jobb szöveg szülessék. Úgyhogy csak azt tudom megismételni, amit az imént már elmondtam, vagyis, hogy én úgy gondolom, hogy a bizottság által lefolytatott tárgyalások nagyon komoly előrelépést jelentettek 2011-hez képest. Én úgy gondolom, hogy az 1-es és a 8-as cikkek mechanizmusai elégségesek itt a protokollban annak érdekében, hogy vizsgálni tudjuk az emberi jogi helyzetet, és hogy valóban fel tudjunk lépni, hogyha valamilyen probléma történik. Hát úgy látom, hogy Lövin asszony ellentétes véleményem van. Ezzel nem tudok mit kezdeni, majd a szavazás folyamán eldől, hogy a kollégák kivel értenek egyet. Köszönöm. Köszönöm szépen, szeretném elmondani, hogy a módosítók benyújtási határideje október 16 déli 12 óra. Lépjünk tovább, van még egy Preda szövegünk. Ez az Európai Beruházási Bankra vonatkozik, illetve a beruházásokra vonatkozó garanciákra. A devés koordinátorok meghoztak egy döntést azzal kapcsolatban, hogy a módosítókat milyen módon kell megtárgyalni. Most a módosítók rövid megvitatására kerülhet sor az EBB kapcsán, úgyhogy akkor meg is adom Breda úrnak a szót, hogy számoljon be arról, hogy hogyan vélekedik a különböző módosító indítványokról. Köszönöm szépen! Hát remélem, hogy ebben az ügyben nem lesz annyira kisebbségi véleményem, mint az előzőben, és nem fogok annyira elhatárolódni, mint az imént. Nézzük akkor most a módosító indítványokat az Európai Beruházási Bankkal kapcsolatban. A kollégák összesen 20 módosítót nyújtottak be. A zöldeket Stász úr képviseli, és ön elnökasszony, valamint Katrin Grez tehát a zöldek voltak a legaktívabbak, a Stász Zsoli Grez módosítók, a 20-ból 13-at tesznek ki. Én magam 5 nyújtottam be, és az ECR nevében Déva úr 2 módosítót. Na most általánosságban azt tudom elmondani a módosítókról, hogy ezek a módosítók jó irányba mutatnak, ez pedig azt jelenti, hogy itt a szakbizottságban mégiscsak egységes véleményen vagyunk az EBB munkásságával kapcsolatban, itt ugye a harmadik országokról van szó, és az Európai Unió által nyújtott garanciákról. Szeretnék köszönetet mondani a módosítók előterjesztőinek, köszönöm az együttműködést is, mert kompromisszumos módosítókat ki tudtunk dolgozni. Összesen hat módosító jött létre, öt kompromisszum a zöldekkel, és egy kompromisszum az ECR-rel, tehát összesen hat kompromisszumunk van, úgyhogy most ezeket a kompromisszumokat fogom röviden bemutatni, és mindenkit arra kérek, hogy mind a hat kompromisszumos módosítót támogassa majd a szavazás során, mert ezek mind jobbá teszik a szöveget. Először is az EBB-s finanszírozásról van szó, amelyeket pénzügyi intermediéreken keresztül valósítanak meg. Az alapötlet az volt, hogy az ilyen hitelezéseknél az átláthatóságot magasabb szintre kell hozni, és oda kell figyelni arra, hogy ezek a hitelezések egyértelmű kihatással legyenek a fejlesztésre. Tehát ezek a közvetítőkön keresztül megvalósuló hitelek a célországok magánszféráját megfelelőképpen fejleszteni tudják. A kettes módosító kimondja, hogy a bank csak olyan közvetítőkkel dolgozhat együtt, akiknek már megfelelő tapasztalatuk van, és akikre a megfelelő integritási kritériumok is érvényesülnek. A harmadik kompromisszum kimondja, hogy az egészség és oktatás témakörében meg kell erősíteni a hitelezést, illetve hogy azokban a projektek, azokat a projekteket kell előnyben részesíteni, ahol nagyobb a hozzáadott érték, ugyanakkor a saját fejlesztési politikánkat nem szabad feláldozni az esetleges nagyobb hozzáadott érték oltárán. A 4-es és 5-ös kompromisszum a különböző hitelek keveréséről, a mixekről szól, és van itt két aspektus, ami nagyon fontos. Az első a hitelmix kapcsán, tehát az adomány és hitel keverésének kapcsán, hogy fenntartható eredményekhez jussunk, és hogy ezeket a fenntartható eredményeket megfelelőképpen mérni is lehessen. Ezen kívül itt van egy második aspektus, vagyis az, hogy nem csak az EBB, hanem más európai és nemzetközi pénzügyi intézmények is részt vehetnek ebben a hitel és adomány mixben, és nagyon fontos, hogy a beavatkozás megfeleljen a fejlesztési célkitűzéseknek, illetve az átláthatóság és a hatékonyság elveinek. A hatodik kompromisszum a KKV-k támogatásáról szól, itt a legfontosabb aggályunk nyilván az, hogy ebben a kontextusban a banki finanszírozás meg tudja erősíteni a célországokban a magánszférát, és természetesen az európai KKV-ket sem lehet teljesen kizárni. Ezek voltak tehát azok a kompromisszumok, amiket létrehoztunk, és ezen kívül van hat szóbeli módosítás is, amely az én saját módosítóimat módosítja szóban. Mindenkit arra kérnék, hogy ezeket a szóbeli módosításokat is támogassa. Figyelembe véve, hogy hihetetlen időnyomás telepedett rám, ezért nagyon gyorsan kellett megfogalmaznom ezt a szöveget, és hát ez az oka annak, hogy még utólagos szóbeli módosítókkal rukkolok elő, ezeket most nem fogom részletesen elmondani, csak az egyesről beszélnék. Itt a kiválasztási kritériumokról beszélünk, a klímaváltozásra vonatkozó kritériumokról. Itt vál, változtattam meg a szöveget, és kihúztam az utalást a mellékletre, hogy bürokratikus szempontból ne legyen annyira nehézkes ez a szöveg. Még a 39-es módosítóra is szeretném felhívni a figyelmet, én ugyanis úgy gondolom, hogy a bankra nem szabad külön terheket róni, inkább arra kellene ösztörözni a bankot, hogy a saját biznisz modelljét úgy alakítsa ki, hogy ez az Európai Uniós külpolitikáknak maximálisan megfeleljen. Aztán Kálfin úr megjegyzésére is szeretnék még utalni, és ezzel is egyetértek, összességében ennyit szerettem volna elmondani bevezetésképpen a módosítókról szóló vitában, és köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm. Megadom a szót saját magamnak a zöldek nevében. Nagyon örülünk mi is annak, hogy megszülettek ezek a kompromisszumos módosítók, az előadó tollából, mert úgy tűnik, hogy ezek maximálisan értik, hogy mi az, ami fontos a zöldek számára. Fontos, hogy nagyon komoly integritási kritériumnak feleljen meg minden egyes közvetítő, mind a korrupcióellenes harcban, mind az adócsalásban, mind az átláthatóságban, mind pedig a környezet és társadalmi normák végrehajtásában ez az egyes kompromisszum aztán a magánszféra és a helyi vállalkozások támogatása szintén nagyon fontos a mi frakciónk számára. Konkrétan ebben a szakbizottságban ez volt a hatos kompromisszum, és nagyon örülök annak, hogy az ötös kompromisszumba bekerült egy módosítónk, amely a rendszer felülvizsgálatáról szól, az adomány és hitel mix, illetve a pénzügyi kiegészíthetőség témakörében, mert úgy gondoljuk, hogy ez komoly kihatással van a fenntartató fejlődésre. Annak ellenére, hogy nagyon jó minőségű ez a szöveg, azért van néhány pont, ami kimaradt, és amiről mégiscsak beszélnünk kellene. Először is a fejlődő országok felelősségvállalása, ugyanis az én frakcióm számára nagyon fontos, hogy az EBB minden egyes beruházását a nemzeti szinten megfogalmazott fejlesztési programhoz kell kötni. Ez a 28-as módosítónk. És elég szomorú, hogy a 33-as módosítónk második felét nem tartotta meg az előadó. Itt ugyanis kimondtuk, hogy a kisméretű projektek, amelyek a megújuló energiaforrásokra vonatkoznak, prioritást kell, hogy élvezzenek, mert ezekkel el lehet kerülni a negatív környezet és társadalmi hatásokat, ez sajnos kimaradt. Ezen kívül az is nagyon fontos számunkra, hogy elmondjuk, hogy nem feltétlenül koherens ez a szöveg ugyanis a 43-as az információ nyilvánosságra hozásával kapcsolatban, vagyis hogy ki a valódi kedvezményezettje ezeknek a hiteleknek és adományoknak, ez olyan pont, amit nem támogatott az előadó, pedig a Newton-Dunn jelentés értelmében, amely a pénzmosásról szól, fontos, hogy a kedvezményezettekről szóló adatok nyilvánosak legyenek. Tehát, hogyha koherensek akarunk lenni a Newton-Dunn szöveggel, akkor itt megfelelő felelősséget kell vállalnia az EBB-nek is a pénzmosás elleni harcban. mint említettem, a Newton-Dan szövegben már megszavaztuk ezt, az átláthatóságot, illetve a pénzmosás elleni harcot, akkor hogy lehet, hogy ebben a szövegben ugyanazt meg nem fogjuk megszavazni? De azért köszönöm szépen Preda úrnak a remek munkát. Akkor most megadom a szót a többi kollégának, hogyha valaki szeretne hozzászólni az EVB és a garancia témakörében. Nagyon fontos téma ez a fejlesztés szempontjából. Hogyha nincs senki, akkor Preda úr kérem, hogy zárja le a vitát. És mondja meg, hogy a 43-asommal kapcsolatban megváltoztatta a véleményét. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyra értékelem mindazt, amit az imént elmondott a kompromisszumokkal kapcsolatban, amit ugye együtt készítettünk el, szerintem ez a lényeget lefedi. Természetesen mindannyian nem lehetünk tökéletesen elégedettek minden egyes ponttal kapcsolatban, és nem fogunk mindenben tökéletesen egyetérteni. Erről szól a szavazás. Én tartom a 40 42-essel kapcsolatban, jól mondom, ezt elnök mondja, nem, a 43-as. A 43-asnál tartom a véleményem, viszont a 33-asnál, mint hogyha részenkénti szavazást javasoltam volna, és akkor így a különböző frakciók két részben szavazhatnak, így minden nüansznyi véleménynek hangot lehet adni. Ez a véleményem, elnök asszony. Köszönöm szépen! Jó, akkor szeretném mindenkinek elmondani, hogy most, ma délután lesz a szavazás. Köszönöm szépen a titkárságnak, hogy lehetővé tette, hogy legyen még egy gyors vita a szavazás előtt, így mindenki megfelelőképpen szavazhat. Most akkor a 12. napirendi pontra kerítenék sort. Eszmecsere következik Gustafsson úr véleményéről amely az emberi jogi jelentés címet viseli, ez a 2012-es évre vonatkozik. Gustafsson úr parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök asszony a szót. Elnézést kérek, hogy nem tudtam korábban megjelenni, de én vagyok a halászat és bizottságban a közös megbeszélésnek az elnöke, úgyhogy a foglalatosságaim elszólítottak. Ez egy nagyon fontos jelentés a szakbizottságunk részére. Áttekintést kaphatunk a jelenlegi helyzetről. Nagyon jónak tartom ezt a jelentést. Leíró jelentésről van szó, és én olyan véleményt nyújtottam be, amely ennek néhány elemét hangsúlyozza. Például az Európai Külügyi Szolgálatnak fokozottabban felelősséget kell vállalnia a döntéseiért. Ez az egyik fontos megállapítás. Amikor az EAS megkapta a megbizatását, akkor az elszámoltathatóságát is hangsúlyoztuk. A véleménytervezetemben arról is szó esik, hogy az Európai Unió rendszerének egésze olyan alapokra kell, hogy épüljön, amelyek kapcsolódnak az emberi jogokhoz. Tehát az emberi jogokból kell kiindulnunk ebből a megközelítésből minden összefüggésben. És azt is hangsúlyoznunk kell, hogy ennek az alkalmazása alól nincsen kivétel. Ha azt mondom, hogy minden kontextusban, minden összefüggésben, akkor ez azt jelenti, hogy biztosítanunk kell, hogy az emberi jogok, a demokrácia, a nemek közötti egyenlőség, azok az alapelvek, amelyekre felépítjük az Európai Unió politikáit. Ennek jegyében öt módosító indítványt nyújtottam be. Eszközökre van szükségünk, hogy az emberi jogi alapú megközelítést követni tudjuk. Azok a mutató számok, amelyeket alkalmazunk, olyan kialakításúnak kell lenniük, hogy ezek tükrözzék az emberi jogok helyzetét, a nemek közötti egyenlőséget és hasonló szempontokat. Munkánkban nagyon fontos, hogy a civil társadalom képviselőit is bevonjuk. Megfelelő inputra és tájékoztatásra van szükség. A civil társadalom képviselőinek megvan ez a tapasztalata és tudása. Mi politikusok vagyunk, döntéshozók, döntéseket hozunk, de a civil társadalom ehhez nagy mértékben hozzájárulhat. A legtöbbször ők rendelkeznek olyan részletes ismeretekkel, amelyeket mi nem tudunk megszerezni ilyen szinten, ilyen részletességgel. Az utolsó dolog, amit hangsúlyozni szeretnék, a következő. Az Európai Uniónak nagy hangsúlyjal kell vizsgálnia a különböző területeket, olyan területekre gondolok, ahol hangsúlyos célkitűzéseket fogalmazunk meg. Például a környezetvédelmi és klímavédelmi kérdések összekötése társadalmi ügyekkel, a 2015-ös évre kitűzött célkitűzések pontosan ebbe az irányba mutatnak. Ezek a szakpolitikák kölcsönösen befolyásolják egymást. Az éghajlat változás környezetvédelmi hatásokkal jár, és tovább vive ugyanezeket a hatásokat, társadalmi hatásokkal is jár, az emberek életére hatással van, különösen a szegény és fejlődő országokban. De nyitott vagyok a javaslatokra is, és még annyit el kell mondanom, hogy a szövegben a gyerekek jogairól is van egy szövegrész. Korábban több módosítót nyújtottam be a gyermekek jogaival kapcsolatosan. Öt módosítót nyújtottak be a jelentéssel kapcsolatosan. Ezek nem az én módosítóim, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy a többiek hogyan gondolkodnak erről. Zsoli asszony norvégul beszél, ezért az angol kollégák eh, egy kicsit nehezen tudják fordítani, de azért folytatóig a tolmácsolás. Lampedúzával kapcsolatosan úgy gondolom, hogy az emberi jogok kérdését is napirendre kell venni. Jelen pillanatban égető ez a kérdés. Mártinez úr, szólni szeretne? Tessék. Gracias. Gracias, presidenta. No, yo, yo... Köszönöm szépen, elnök asszony szeretnék általános értelemben arról beszélni, hogy egyetérte Gustafsson úr véleményével, különösen a tekintetben, amit az éves jelentésről mond, az a külügyi bizottság éves jelentéséről, de ahogyan az elnök asszony is elmondta, előfordulhat, hogy a lampedozai tragédia még több figyelmet érdemelne, hogy legalább valamilyen véleményt fogalmazzon meg a szakbizottságunk. A külügyi bizottság egy előzetes véleményt készített a lampedúzai fejleményekről, és a legújabb hírek fényében úgy gondolom, hogy nekünk is meg kellene nyilatkoznunk ezzel kapcsolatosan, és nem kell kivárnunk, hogy először a külügyi bizottság szólaljon meg ez ügyben. Én szeretnék egy interpellációt készíteni is, pontosan ebben a témában, és te is, mint előadó, úgy gondolom, hogy jó helyzetben vagy ahhoz, hogy akár javaslatokat, vagy ajánlásokat tegyél, kiegészítve ezt a jelentést, hogy a külügyi bizottság a maga szövegébe beillesz-e az erre vonatkozó felhívásokat. Egy határozott állásfoglalást e tekintetben, hiszen sok millió európairól van szó, illetve ez lelkismerti kérdés is. Lampedusa esetében Olaszország ügye ez, de minden társadalmunk ügye is, és nagyon szégyenletes, hogy semmiféle fellépés egyelőre még nem történt. Gyakorlatilag arról van szó, hogy akik tudnak imádkozni, imádkoznak a halottakért és az eltűntekért, de szerintem ez kevés. Politikusként nagyobb a felelősségünk, legalább rá kell mutatnunk, hogy az Európai Uniónak fel kell lépnie úgy, hogy ez a helyzet többet ne fordulhasson elő. Az olasz kormány döntött néhány intézkedésről, amelyek szerintem nem fognak túl sokat segíteni a helyzeten, inkább a katonai haditengerészetnek a bevetését, ennek a lehetőségét fogják kibővíteni. Úgy gondolom, hogy ez nem megoldás. Nem pontosan ebben az irányban szeretnénk továbbvinni az ügyeket, és nem ez a mi ajánlásunk. Minden esetre minden bizodalmam a kollég, kollégáé Gustafsson úré, és mivel a mi részünkről ő az előadó, szeretném, hogyha minél hamarabb néhány bekezdés, vagy legalább egy bekezdés beillesztene a szövegbe ebben az értelemben, hogy rámutassunk, hogy milyen aggájaink vannak, mennyiben kívánjuk kifejezni a szolidaritásunkat, és hogy sürgessük az Európai Unió cselekvésre. Köszönöm. Köszönöm szépen, és én is köszönetet szeretnék mondani az előadónak, Gustafsson úrnak, és egyetértek kollégámmal, Miguel Ángel Martínez úrral, valóban így van. A közelmúltban úgy látjuk, hogy veszítünk a legitimitásunkból az emberjogi területen. Sok olyan helyzet alakult ki, amelyről meg kellett volna szólalnunk, például Lampedusa esetében. Ugyanez az igaz a halászati jegyzőkönyv tekintetében is, és most olyan helyzetben vagyunk, hogy veszítünk a legitimitásunkból emberi jogi területen. A lampedusai eset pontosan erre mutatott rá, hogy olyan országokból érkeznek ezek a bevándorlók, eh, ahol nem tisztelik az emberi jogokat, ugyanez igaz a romákkal kapcsolatosan. Ezért gratulálnék eh, Gustafsson kollégának a jelentésért. Nagyon fontos lenne, hogy eh, a közelmúltbeli fejleményeket figyelembe vegyük ebben a jelentésben. Köszönöm valójában azzal kapcsolatban szeretnék most hozzászólni, amire most felhívta a figyelmünket, és szeretném megkérdezni a titkárságtól, hogy lehetséges lenne-e egy delegációt küldeni Lampadózában, a fejlesztési szakbizottság nevében létezik-e még erre költségvetés, illetőleg tudunk-e valamilyen módon forrásokat szerezni arra, hogy utána nézzünk ennek a problémának, és ezzel a projekttel a koordinátorokkal karöltve kell együtt dolgoznunk, és azt is szeretnénk tudni, hogy szóbeli E, interpellációra is e, sor kerülhetne ilyen tekintetben a következő plenáris ülésen e, Strasbourgban. Tehát valóban előre kellene lépnünk ilyen tekintetben, és az emberi jogok tiszteletbe vételére vonatkozó javaslatokat természetesen ilyen értelemben a, a zászlónkra kellene tűzni. A bizottságnak szeretném átadni a szót nem, elnézést kérek, a külső tevékenységekről van szó. Madame Tisson szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani önnek és a jelentéstevőnek és a a javaslatokért, és természetesen tudomásul vesszük, hogy az SEAE nek sokkal nagyobb felelősséget kell vállalni emberjogi problémák esetében minden helyzetben. Tehát minden politikusnak el kell lenni foglalkozni ezzel, és 2012. júniusban már el is fogadtunk egy ilyen stratégiát, egy cselekvési terv is tartalmazza ezt, és pedig a negyedik fejezetben, és belső ügyek és külső ügyek szempontjából is a szöveg tartalmazza már ezt a kitételt, és az ember jogi kérdésekre vonatkozóan különösen minden esetben, amikor fejlesztésről van szó. És amikor azt javasolták, hogy kellene egy közös megközelítés az emberi jogokra alapozva, erről tárgyaltunk tavaly, és létezik már egy anyag, és egy munka okmány, és amit a, a DEFCO már véglegesített részben, és természetesen ezen még tovább kell dolgozni, és ez egy panel is az európai napok során, hogyan kell az emberi jogokat minden fejlesztési területen figyelembe venni, és a civil szervezetek találkozóján is decemberben szó lesz erről a kérdésről, és e, már tavaly a e, költségvetési tervvel kapcsolatban elfogadtunk egy olyan megközelítést, amelybe belevettük azt, hogy az alapvető jogokat mennyiben tartják tiszteletben a különböző e, országok, és erre vonatkozólag egy módszertan is létezik. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Köszönöm gustavson úrnak, szeretném újra átadni a szót. Köszönöm szépen. Én a köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak, és jelezni szeretném, hogy a, az aggályokat én is osztom, és a Lampatúzával kapcsolatos megjegyzésekkel teljesen egyetértek, és azzal is, amit Kotasz úr és Martinez a, a, asszony is jelzett, és mint ahogy Kotasz úr azt mondta, hogy a hitelt érdemlésünket veszítenénk el, ha nem lépnénk fel ezen a területen, és úgy tűnne, mintha két mércével mérnénk, és éppen ezért meg kell tennünk a szükséges lépéseket, és ez nagyon fontos, hogy ebben a véleményben Lampedusa-ról is szóljunk. És nagyon örülök, hogy az Európa Bizottság megpróbál előrelépni a különböző eszközök tekintetében, és az eszköztárunkat is bővítjük, és nagyon fontos, hogy ennek a fontosságát mindenki ossza, és hozzá szeretném fűzni azt is, hogy egyetértek azzal, hogy valóban az emberi eh, jogokat eh, be kell integrálni minden eh, fejlesztési politikában. Ezt már gyakran említettük a különböző anyagokban, de a probléma valójában a következő. Nem annyira van szó, hogy nem említjük ezeket a tényeket az anyagokban, itt inkább arról van szó, hogy mennyiben vezetjük be őket a gyakorlatban és eh, természetesen a férfiak nők egyenlőségéről is elmondhatnánk ugyanazt a Lisszaboni megállapodásban, különböző a megállapodásokban is említették ezt. Nem ezzel van gond, hanem valójában arról, hogy nem alkalmazzák ezeket a kitételeket a gyakorlatban, és valójában úgy tűnik, mintha vizet produkálnánk és bort innánk, tehát a leg, nem a szavak fontosak, hanem a cselekedetek. És sajnálatos módon el kell hagynom a termet, mert el vagyok egy másik ülésen, és köszönetet szeretnék még mondani mindenért. Igen, akkor a 13-as ponttal folytatjuk, és pedig ö, ö, tulajdonképpen a kockázatokról ö, van szó, kockázat csökkentésről, és az ellenálló képességről van itt szó, és az Egyesült Nemzetekben is tárgyaltak erről, Margaret Astrom volt a jelentéstevő, és itt most az eredeti jelentésre utalva szeretnénk most arról szólni, hogy hogyan lehetne a kockázatokat csökkenteni ilyen értelemben. Köszönöm szépen a múlt októberben már volt egy kommunikáció azzal kapcsolatban, hogy hogyan közelíti meg az EU a, az ellenállást és pedig eh, az élelmiszerek, élelmezés területén, és minden olyan kockázatos területen, ahol válságok eh, keletkezhetnek. Itt nem csak az európai eh, hozzáállásról akarunk beszélni, hanem arról is, hogy milyen fontos komponensekből áll ez az ellenálló képesség, amikor is katasztrófákra kerül a sor, és olyan országokról beszélünk, ahol ilyesmi gyakran előfordul, és a, mi figyelembe vettük 2012-13 vonatkozásában ezt a kérdést, és valójában a, szeptember 16-án, mint ahogy az elnök asszony említette, tárgyaltunk is a, a az emberbaráti segítségről, humanitáról segítségről, Christian Georgieval, és, és szó is volt, és Margaret Wallström és hozzászólt a kérdésről, és természetesen a, a, hogyan alakul majd ez 2015 után. És ez egy rendkívül fontos esemény, ugyanis a jelentésben nagyon sok alapvető kérdésre térnek ki, és Zsózsiva biztos arra is utalt, hogy a legsérülékenyebbekre kell koncentrálni természetesen, és a, az ellenállás, ilyen ellenálló képesség itt arról szól, hogy az ilyen fajta intézkedéseket bele kell venni a fejlesztési tervekbe, és természetesen a nagy kihívást a klímaváltozást jelenti, ilyen tekintetben, és az ehhez való alakulás, igazítás, az adaptációs képesség, és itt nagyon fontos gazdasági veszteségek keretkezhetnek a népességek és a kormányok szempontjából, és sajnálatos módon ember életek is veszhetnek el és a katasztrófák következtében, és éppen ezért fontos az, hogy ezt az ellenálló képességet valahogy kiépítsük a készenléttel, a felkészüléssel, az enyhítéssel, és pedig nemzetközi szinten, ami azt jelenti, hogy ez sokkal inkább költséghatékony lenne, ha felkészülnénk ezekre a katasztrófákra, mint hogyha utólag próbálnánk orvosolni a következményeket. Ha egy dollárt fektetünk be ilyen tekintetben, akkor négy dollárt takarítunk meg, majd a későbbi költségek tekintetében, rehabilitáció tekintetében. Ez történt, amikor három milliárdot költöttünk Kínában, és 12 milliárdot takarítottunk meg ilyen tekintetben, és éppen ezért kell ezt minden programban figyelembe venni az érzékeny, sérülékeny országok esetében. És nagyon fontos, hogy ezt a, a, a a klímaváltozáshoz való alakuláshoz és a erre való felkészüléshez is figyelembe kell venni, és természetesen van ez a tíz éves terv, ami 2012-ben befejeződik, és éppen ezért ez után is figyelembe kell venni a, a Hyogo keretnek a következményeit és következtetéseit, és meg kell bizonyosodni arról, hogy mindezt 2015 után figyelembe veszük és beépítjük a, a tervekbe, és természetesen a, a, az, az állampolgárokat, a különböző partnereket, a helyi hatóságokat, és be kell vonni, tehát mindenkit minden szereplőt be kell vonni abba, hogy helyileg több szinten kiépítsék az ellenállási képességet ilyen tekintetben, és nagyon fontos, hogy ez fenntartható eredményekkel járon, különösen a legszegényebbek között, és azok között, akik olyan területeken élnek, ahol a, a katasztrófa lehetősége a legmagasabb, különös tekintettel a szegény országokra és olyan családokra, akik állandó jelleggel ö, mély szegénységbe élnek, és semmiféle szociális védelmet nem élveznek. Természetesen őket még inkább érinti az ilyen ö, fajta ö, katasztrófa, és éppen ezért kell őket leginkább védeni. És az is nagyon fontos, hogy a, az élelmiszer biztonságot is figyelembe vegyük, ezt a bizottság már hangsúlyozta, és a sürgősségi eljárások, veszélyhelyzetek különösen fontosak, mert ezeket általában a, az élelmiszer hiány követi, az alultápláltság állandóvá válik, és ezek jelentkeznek akár természeti katasztrófa, akár emberek által előidézett katasztrófa történik valahol, és minden évben volt 60-65 ilyen eset 2000 óta, holott azelőtt 20-25 esetben fordult csak elő ilyesmi és a természetes veszélyhelyzetek természetesen negatív kihatása vannak a mezőgazdaságra, a termésre, és éppen ezért az élelmiszerbiztonságot táplálék biztonságát kell mindenképpen előmozdítani, és nagyon sok tanulmány mutatja azt is, hogy óriási megtakarításokat lehet eszközölni, ha az EU intézmények és a tagállamok jobban összehangolják a tevékenységeiket, és ez az ellenállási képesség ugyanebbe a kategóriába tartozik tagállamokban, kormányok szempontjából, parlamentek segítségével és az európai parlament hozzájárulásával, és természetesen be kell vonni a civil szervezeteket is. És ebben a jelentésben az is áll, hogy óriási erőfeszítéseket kell tenni, mert nincs elég forrás, amit ilyen esetekben fel lehetne használni és nagyon fontos hangsúlyozni azt is, hogy az EU és a nemzetközi szervezetek meg hozzájárulhatnak ehhez a munkához, a kockázat csökkentéshez katasztrófák esetében mindenképpen a nemzeti kormányoknak a kötelesség az, hogy a saját állampolgáraikat védelmezzék ilyen tekintetben, és ilyen szempontból kell a nemzetközi tevékenységekre fokozottabb figyelmet fordítani, és ez egy óriási lehetőség, ugyanis a parlament álláspontját, a bizottság jelentéseit kell megvizsgálni, mert természetesen az EU is kiveszi a részét ebből a munkából, és remélem, hogy nagyobb támogatottságot tudunk biztosítani majd a, ezeknek a rendkívül fontos tevékenységeknek, különösen akkor, amikor már eljutunk a 2015 utáni időszakba. Köszönöm szépen, köszönöm, Madame Hall szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen, elnézést szeretnék kérni, mert sajnos nekem is egy másik bizottságban lesz a helyem, pár perc múlva nem maradhatok itt a, a további vitában, nem vehetem, nem vehetem ki a részem előle. Kitűnő jelentést hallottunk, rendkívül fontos területekre hívta fel a figyelmet, például a koordinációra. Három területre szeretném felhívni a figyelmet, ahol még többet tehetnénk. Szó volt a civil szervezetek fontosságáról és szerepéről, és gondolom, hogy ezt még inkább ki kellene hangsúlyozni, különösen olyan országokban, ahol az infrastruktúra nem elég erős, és a, a civil szervezeteknek éppen ezért sokkal nagyobb szerep jut a, a katasztrófák utáni időszakban, illetőleg az er, ezekre való felkészülésben. Azt is említette a jelentéstevő, hogy a természetes katasztrófák szorosan kapcsolódnak az élelmiszerbiztonsághoz, és itt természetesen nagyon fontos lenne a kisebb farmerekre és a kisebb állattenyésztőkre is felhívni a figyelmet, a, pásztor a társadalomra, területekre, és én is át éreztem annak a fontosságát, hogy mennyiben tudnak mindezek hozzájárulni a civil szervezetek, munkájához, és ugyanakkor a, az élelmezéshez és sokkal egészségesebb táplálékot tudnak biztosítani, például tej, hús és egyebek tekintetében. És ugyanakkor nagyon sokat hallottunk már a, a fejlődő országokban a katasztrófákról, és nem szabad elfelejteni, hogy E, ezek az országok is e, nagy szerepet játszanak, és ott is e, fel kell készülni a klímaváltozásokra, mert egy világban élünk, és amit mi teszünk itt az EU-ban, az szorosan összefonódik azzal, amit amivel enyhíteni tudjuk a kockázatok valószínűségét vagy kockázatát a fejlődő országokban, ugyanis a Eh, mindenki a saját bőrén érzi eh, jóformán a klímaváltozás következményeit, és hallottunk erről egy jelentést is eh, a közelmúltban. És a mi felelősségünk ugyanakkor a, arra is vonatkozik, hogy 100 milliárd EU-t fogunk, eurót fogunk erre fordítani évente ezt felajánlottuk, és ezt se szabad elfelejteni, és még egyszer köszönetet szeretnék mondani a kitűnő jelentésért. Deva. Deva úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem akartam sok mindent mondani. Elnézést, még nem az ön sora, Deva úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is gratulálni szeretnék ezért a kiváló jelentésért. Olyan sajnálatos helyzetben vagyok, hogy én végignéztem Sri Lankán, ahogy a cunami elsöpört egy épületet, és néhány hónappal ezelőtt azt vizsgáltam meg, hogy mi történik, hogyha hogy milyen, kate- milyen kategóriájú katasztrofákról beszélhetünk, áradások, földcsúszamlások, földrengések és szökőárak. Az elmúlt tíz évben ilyen katasztrofákkal találkoztunk, és hogyha épületek dőlnek össze, akkor ezt követően sok mindent már nem lehet tenni, hiszen ezeket az épületeket nem lehet már újra emelni. Haiti talán a legjobb példa erre. Majdnem másfél évbe telt, hogy az összes leomlott épületet eltakarítsák. Az egyik közvetlen segélynyújtási tevékenység az élelmiszer, a vízszolgáltatás, illetve az emberek mentése. Bangladesben is ezek a feladatok voltak az elsők. Nyolc napig tartott, hogy a romok között kutattak az emberek után, még nyolc nap után, sőt volt, hogy két, év, két hét után is még élő túlélőket találtak. Ilyenkor persze kődarabokat és betondarabokat kell felemelni, és nagyon sok országban nincsenek erre gépészeti megoldások, vagyis hogy nagy súlyokat emeljenek. És talán a legjobb segítségnyújtási mód a nagy súlyokat megemelni képes helikopterek. A pakisztáni áradások során 14 millió embert érintett ez a katasztrófa, hiszen ők fedél nélkül maradtak. A pakisztáni légierő nem volt képes arra, hogy a romokat eltakarítsa, különböző infrastruktúrelemekről, vezetékekről beszélünk, csővezetékekről. Tehát az egyik legfontosabb tényező a gyors reagálásban, vagy az ügy gyors megoldásában, az, hogy nagy súlyok emelésére képes eszközök álljanak rendelkezésre, különösen helikopterek. Az, hogy hogyan visszük 24 óra alatt a helyszínre a helikoptereket, már más kérdés. És a katasztrofák mentési tervezésében gondolni kell arra, hogy hol működnek ilyen helikopterek a világon, hol vannak ezeknek a kezelésére gyorsan mozgósítható és a kezelésre felkészült szakemberek. Szeretném, hogyha az előadó ezeken a vonatkozásokon is gondolkodna. Köszönöm, Meister úr. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, ich schließe mich gern den... Köszönöm szépen, elnök asszony. Maximálisan egyetértek mindazzal, ami eddig elhangzott. Mitchell úr valóban nagyon minőségi szöveget készített el. Két célkitűzést kell elérnünk. Egy, ezekben az fejlődő országokban az újjáépítési kapacitást növelni kell, valamint az élelmezési válságot hatékonyabban kell megoldani, és kettő kettő, a saját kapacitásainkat is növelni kell, hogy az élemezési segítségnyújtásban gyorsabb segítségnyújtást tudjunk nyújtani. Tehát úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy a helyzetelemzés gyorsabb legyen, a strukturális eszközök gyorsabbak legyenek. Két javaslat is van, két nagyon érdekes javaslat. Például az az európai kezdeményezés, amely Afrika szarvára vonatkozik, illetve egy másik kezdeményezés, ami pedig a Száhel régiót érinti. Ez mind a kettő nagyon érdekes a SER, ami az Afrika szarva területre vonatkozik, olyan felmérési eszköz, amely gyorsabban felméri az igényeket, és így célzottabbá teszi az Európai Uniós fellépést. Ezen kívül alkalmas a beavatkozások prior... a, be, a segítség, különböző segítségnyújtási lehetőségek között egy prioritási sorrendet kialakítani. Vannak olyan kezdeményezések is, amelyek a vízhez való hozzáférést érintették. Ez volt tehát az Afrika szarva, és a másik kezdeményezés a száheli régióra vonatkozik. Ez egy olyan gyors előrejelző rendszer, amivel a katasztrófák felmérését meg lehet gyorsítani. 2013-ban mindkét kezdeményezésre pozitív eredményeket találtunk a Száhel régióban a 2013-as élelmiszer válság megoldásában komoly előrelépéseket tettünk. Úgy gondoljuk, hogy a klímaváltozás tekintetében is hasonlóan kellene fellépni, és preventív politikákat is ki kellene dolgozni. Arra is szükség lenne, hogy egyfajta nemzetközi globális együttműködést valósítsunk meg a klímaváltozás területén hogyha valóban szeretnénk előrelépni, akkor mindenek előtt azt kell megvalósítanunk, hogy egyértelmű célkitűzések legyenek, és hogy a magánszféra befektetőit is be tudjuk vonni. Ami a vízhez és a termőterületekhez való hozzáférést illeti, itt az egyenlőtlenségeknek véget kell vetni, pedig sajnos ezek az egyenlőtlenségek folyamatosan növekszenek amennyiben olyan beruházásokra van lehetőség, amelyeknek segítségével igazságosan és fenntartatóan lehet elosztani a forrásokat, akkor ezekre mindenképpen oda kell figyelnünk. A ppp esetében az élelmiszer ellátás biztosításában lehet komoly eredményeket elérni. Az elmúlt évi G8-as csúcson nagyon sok esetben szintén megpróbálták bevonni azokat az amerikai cégeket, például a Monsantot, amelyek szintén segítséget nyújthatnak a termőterületek jobb felhasználásában. Afrikában sok esetben nincs is meg a megfelelő dokumentáció és statisztika a termőföldekről, így ezek felhasználása is nehezen megoldható. Továbbra is a termőföldek felhasználásánál maradva fontosak a, fontos az alapanyagok beszerzése, a nyersanyagok beszerzése, a gabona és egyéb vetőmagok beszerzése, hiszen csak ezek segítségével lehet hatékonyá tenni ezeknek a termőföldeknek a felhasználását. A magánszféra lehetőségeit is maximálisan be kell vonni, és reméljük, hogy ezeket a célkitűzéseket, mind a humanitárius, mind a környezeti célkitűzéseket a többi partner is osztja velünk. A PPP-knél is ugyanilyen egyértelműen is átláthatóan kell eljárnunk, és biztosítanunk kell azt, hogy csak egyértelmű és átlátható beruházások valósuljanak meg. Van még egy lecke, amit meg kellett tanulnunk a HKP EU ülésből, ez az, hogy sajnálatosan azt tapasztaltuk, hogy sokszor egyszerűen nincsenek meg a megfelelő források, és nem is látják azt, hogy milyen segítségnyújtási lehetőségek működnek. Ez a legutóbbi AKC EU csúcson is kiderült. Ezen kívül Kenyában a Nyanga Arai régióra szeretnék még kitérni egy pillanatra. Itt azt az esetet említeném meg, amikor újságíróknak nyilatkozott Amari asszony a humanitárius és élelmezési segélyekről, és azt mondta, hogy tulajdonképpen mindegy is, hogy honnan jön ez a pénz, hogy ez valamilyen természeti katasztrófákra vonatkozó alapból jön, ez mindegy. Nekik teljesen mindegy, hogy honnan jön a pénz, nekik az a fontos, hogy szabadságban és méltósággal élhessenek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Taylor úrnak adok szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, ugye nagyon sok érzelem és lelkesedés van itt nem tudok túlzottan sokat elmondani a jelentésről. Nagyon jó ez a jelentés. Köszönjük szépen Mitchell úrnak a munkát. Igazából úgy gondolom, hogy a 2015 utáni fejlesztési agenda tekintetében azért nagyjából már kialakult a konszenzus azzal kapcsolatban, hogy a fenntartató fejlesztési célokat a szegénység elleni harccal össze kell társítani. Ez a koncepció, hogy ellenálló képesség és a katasztrófák negatív hatásának csökkentése mindenképpen, hogy része kell, hogy legyen ennek az eljárásnak, mert ezek is nagyon fontos szerepet játszanak a célok elérésében. Úgyhogy köszönöm szépen Gémicselnek a munkát, természetesen támogatni fogom a következő munkafázisokban is ezt a szöveget. Köszönöm szépen! Akkor most megadom a szót az Európai Bizottságnak. Denisa Elena Jonett személyében, vagy Dominik Albert neve is itt van a listán. Köszönöm szépen, elnök asszony! Engedje meg, hogy kapcsolódjak azokhoz a tisztelt parlamenti képviselőkhöz, akik előttem szóltak, ugyanis én is nagyra értékelem ezt a jelentést. Ez a jelentés az ellenálló képesség növelésével nagyon is megfelel a bizottság logikájának, mert mi is ugyanezzel a logikával dolgozunk. Először is elkészítettünk egy közleményt azzal kapcsolatban, hogy az élelmiszer válságra adott válaszaink mennyire hatékonyak. Az ellenálló képesség növelését széles körben megpróbáltuk kezelni és értelmezni, és Gémicsel szövege nem csak erről, hanem a katasztrófák negatív hatásának csökkentéséről is szól. És úgy gondolom, hogy van valamilyen szimbolikus érték is abban, hogy az első elkötelezettség, a júniusi cselekvési terv elfogadása után, tehát az első elkötelezettség, az első projekt, ami konkrétan szerepel, az egészen pontosan a csendes óceáni projekt katasztrófák hatásainak csökkentésére vonatkozó projektje volt. Ez is mutatja, hogy mennyire fontosnak tartjuk ezt a témát. A klímaváltozás, a katasztrófák hatásainak csökkentése nagyon fontos szerepet játszik az ellenálló képesség növelésére vonatkozó cselekvési tervben, ami június közepén került elfogadásra, és ugye ehhez kapcsolódik a bizottsági közlemény is. Röviden szeretnék még néhány részletet elmondani mindazzal kapcsolatban, amiről itt beszéltünk a vitában. Először is nézzük a 2015 utáni agendát. Amikor a bizottság támogatásáról biztosította ezeket a tárgyalásokat, akkor három tanácsi munkacsoportról volt szó, a Kodevről és a Konumról többek között, és a 2015 utára vonatkozó közlemény eléggé egyértelmű, a bizottság szeretne konszenzusra jutni, és szeretne a milleniumi fejlesztési célok kapcsán egységes célokat megvalósítani, és ugyanez vonatkozik a fenntartató fejlődésre is, ez már benne volt az első tanácsi következtetésekben is. Itt figyelembe kell venni azt, hogy mennyire törékeny a helyzet, mennyire nehéz a helyzet, összesen több mint 50 országra vonatkozik ez a nagyon kitett, nagyon törékeny állapot. Köszönöm szépen a tagállamoknak a remek koordinációt és a remek együttműködést, amely az ellenálló képesség növelésére vonatkozó cselekvési tervben is megjelent. Itt ugye helyi kezdeményezésekről van szó. Ez szerepel a közös programozásban is, amely 15 tagállamot ölel fel, ezek olyan illetve 15 államot ölel fel, amelyek különböző természeti katasztrófákkal kell, hogy szembenézzenek. Már elmondtam, de azért még egyszer megismételném, hogy mennyire fontos a nemzeti kormányok szerepe, illetve a politikai elkötelezettség, valamint az a támogatás is, amit a fejlesztési programokon keresztül meg tudunk adni ezeknek a kormányoknak ezek a kormányok nagyon nehéz helyzetben vannak, kiszolgáltatott helyzetben vannak, tehát ezeknek mindenképpen segítséget kell nyújtanunk. A jelentésben is szerepel, és a mi bizottsági programunkban is szerepel, hogy a katasztrófák kockázatait csökkenteni kell. Egy-egy katasztrófa egy sokkal nehezebb helyzetbe vetheti vissza azokat az országokat, amelyek már eleve nehéz helyzetben voltak, csak Haiti példáját említeném. Nagyon törékeny helyzetben vannak ezek az országok, tehát az ellenálló képességüket mindenképpen növelni kell, és ez az a két aspektus, amit egymás mellett figyelembe kell venni. Vannak más elemek is a katasztrófákon és a konfliktusokon kívül, amiket szintén figyelembe kell venni és engedjék meg, hogy a regionális megközelítésre is felhívjam a figyelmet. Ez a regionális megközelítés nagyon fontos része annak a globális európai megközelítésnek, amit itt alkalmazunk. A biztonság, a fejlesztés rendkívül fontos, és látjuk, hogy a világ ezen részein milyen komoly humanitárius segítségnyújtás indul. A PPP is szintén fontos része a munkánknak, és gondolom mindenki tudja, hogy a bizottság éppen egy közleményen dolgozik, amely a magánszféra bevonásáról szól. És a kiinduló pont természetesen ugyanaz, mint amit már az imént is megemlítettem. Szeretném még azt is elmondani, hogy a mi munkánk ebben az, az, ebben az aspektusban eredmény beállítottságú munka, tehát mindenképpen eredménycentrikusan szeretnénk fellépni mind a projektek menedzsmentjével kapcsolatban, mind pedig az ellenálló képesség növelésével kapcsolatban. A programozási periódus is arra irányul, hogy a leginkább kiszolgáltatott országokban, a leginkább katasztrófa sújtott országokban kézzelfogható eredményeket tudjunk felmutatni. Köszönöm szépen, Mitchell úrnak szeretném megint átadni a szót. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani a, a kollégák megjegyzéseért, és természetesen nagy örömömre szolgál az, hogy hogy ennyire pozitív a hozzáállást tapasztalak itt, itt ebben a teremben, és természetesen a, az iparak fejlett országok felelőssége is nagyon fontos ilyen tekintetben, és a fejlődő országok kormányaiért, és ugyanis itt említette valaki helikoptereket, amelyeket szintén fel lehetne használni teherszállítás céljára, és ugyanakkor a föld használati jogok is nagyon fontosak ilyen tekintetben, és az már többször említett PPP és Ike Taylor nek igaza van, amikor a szegénység elleni küzdelemről beszél, és szeretnék köszönetet mondani a erőfeszítésekért is ilyen tekintetben, és a jelentésért, amit itt hallottunk, és a lényeg az, hogy nagyon közeledik már ez a 2015 utáni E, időszak, és amikor az ellenálló képességről beszélünk, és a, és a katasztrófa e, elhárításról, vagy erre való e, felkészülésről, akkor arról is szó van, hogy az, az EU intézmények az Egyesült Nemzetekkel kell, hogy együttműködjünk, és velünk volt az utolsó ülésen az Egyesült Nemzetektől egy szakértő, és természetesen akkor is tapasztaltuk, hogy mennyire fontos a konszenzus, és az, hogy, hogy rendkívül eltökélt módon dolgozunk együtt, és lépjünk előre. Köszönöm szépen, köszönöm Mécsáról ezt a kitűnő jelentést, és ismétlem, hogy a módosító indítványokat Október 15-én 17 óra előtt kell benyújtani, a szavazás viszont a november 5-én kerül megszervezésre. Most pedig szavazni fogunk, és arra kérek mindenkit, hogy vegye elő a szavazókártyáját, és ezzel meg is nyitom a szavazást. Először is egy próbaszavazást fogunk szervezni. Taylor úr. Nincs, nincs kártyája. Igen, elnézést kérek, elnök azt, hogy nincs, nincs itt nálam a kártya. E, nem baj, majd kézzel fogjuk az önszavazatát is beszámítani. Még mindig hiányzik kilenc ember, akiknek nincs meg, vagy nincs itt a kártyája, tehát próbál próba szavazás következik. Még mindig hiányzik egy személy. Rendben van. Akkor ezt már a, le is zártuk, tehát tökéletesen működik a berendezés. Akkor először is a Déva úr véleményével kapcsolatban fogunk szavazni nyolc, először ki ért egyet vele, ki nem, és ki tartózkodik, ezt elfogadtuk. A második rész kiért egyet, ki ellenzi, ki tartózkodik, ezt is elfogadtuk. Check módosítás. Tehát most a nyolcasnak a második eh, részével kapcsolatban megnyitom a szavazást. Bezárom. Tehát elfogadjuk, a többség mellette eh, szavazott. Az egyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kilenc mellette ellene kitartóskodik, ezt is elfogadtuk. Kettő mellette, ellene, kitartóskodik, ezt is elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Tíz mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Tizenegy mellette, ellene, tartózkodik, ezt is elfogadtuk. Tizenkettő mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, rendben, akkor a szavazást megnyitom, befejeztük, mikrofon nem működik, sajnos a tolmácsok nem hallják a megjegyzést. Weigel úr, akkor kérem, hogy mondja meg, hogy mellette ellene vagy szavaz, vagy tartózkodik. Nem leges a szavazás, tehát visszautasítja. Rendben van. a négyes eh, módosítók, ki a mellette, ellene, ki tartózkodik, ezt is elfogadtuk. Öt mód mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hat mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hét mellette ellene tartózkodik, ezt is elfogadtuk. 13 nem, akkor elektronikus módon szavazunk a hetes módosítóra. Lezárt szavazást bezártunk. Hát mellette akkor el, el is fogadtuk. Taylor úr mellette szavaz, de nem számoltuk be az előbb, tehát ezt elfogadtuk, 13 mellette ellene tartózkodik, ezt is elfogadtuk. 14 mellette ellene tartózkodik, és elfogadtuk. 15 mellette ellene tartózkodik, akkor uh, visszavetjük. Az elektronikus szavazással fogjuk ezt eldönteni. Szavazást megnyitom, befejeztük tehát elvetettük. 16 mellette ellene tartózkodik, visszautasítjuk, talán egy szavazat hiányzik, 17 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk ellenőrizzük elektronikus szavazással a 17-est, a szavazást megnyitom, bezárom, mindenképpen visszautasítjuk, tehát nem fogadjuk el. 18 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 19 mellette, ellene, tartózkodik, ezt is elfogadtuk. 20 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 21 első rész, leszavazunk most, mellette ellene tartózkodik, ezt elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, visszavetetjük, 22, mellette ellene, tartózkodik, ellenőrzöm, tehát 22 elektronikus szavazás, megnyitom, Hiányzik egy szavazat. Bezártam. Tehát nem fogadjuk el. 23 mellette ellene tartózkodik, és ezt se fogadtuk el. Most pedig készfelemeléssel szavazunk a véleménye kapcsolatban. Összességében mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, ellenőrizzük ugyanezt elektronikus úton, a szavazást megnyitom, bezárom, tehát elfogadtuk 21 mellette, 3 ellene és 0 tartózkodás. Gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek. Most pedig szavazzunk Treba úr véleményével kapcsolatban. Egyes módosítás ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, ezt is elfogadtuk. 28-as mellette, ellene tartózkodik. Ezt ellenőrizzük, tehát a 28-asat ellenőrizzük. 28-as módosító indítvány, elektronikus szavazás indul. Bezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az egyes számú kompromisszum mellette kiszavaz ellene, kitartózkodik, ezt is elfogadtuk. A kettes kompromisszum kiszavaz mellette, ellenze és kitartózkodik, ezt is elfogadtuk. A hármas módosítás mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 33, két részben szavazunk, első rész mellette, na kompromisszum, hármas kompromisszum, elnézést, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 33-as, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész, 33, második rész. Az elnök asszony azt mondja, hogy 32, de akkor újra kezdjük, kérdezi az elnök asszony. Rendben van, akkor 33, második rész mellette, ellen, ellene, tartózkodik, visszavetve, ötös, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Talán blokkonként kellene szavazni, javasolja valaki, elnök asszony azt mondja, hogy ez talán nem egy jó gondolat, de talán a hatos tól kezdve blokkra lehetne szavazni, 6 7 8 mellene, e, mellette ellene és elfogadtuk, négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, a kilenc kimarad, okafogyottá válik, ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 11-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 37 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 38 mellette ellene tartózkodik, visszavetjük. 39 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, kompro- hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 42-es, 41-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, szóbeli módosítás, 1-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 42 mellette ellene tartózkodik, ezt ellenőrzöm, elektronikus szavazás a 42-es módosítóval kapcsolatban, szavazás nyitva, szavazás zárva, így elfogadtuk. A szóbeli módosító, kettő, ki mellette, ellene,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 mellette ellene tartózkodik, és elfogadtuk. Szobari módosító négy mellette ellene tartózkodik, és elfogadtuk. 22 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Szóbeli 5-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24 mellette ellene tartózkodik, és elfogadtuk. Szóbeli hatos el, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 26 mellette ellene tartózkodik, és elfogadtuk. 27 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 43 mellette ellene. E, elnézést kérek, az első részre szavaztunk, tehát újra kezdjük. E, mellette, ellene, tartózkodik, visszavetettük. A második rész természetesen kiesik. 44-es e, módosító ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, ezt is visszautasítottuk, 45 mellette ellene tartózkodik, visszavetve, 46 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 47 mellette ellene tartózkodik és elfogadtuk, 48 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most pedig a véleményről fogunk szavazni. Most módosítottuk, mellette ellene elfogadjuk. Elektronikus úton ellenőrizzük a szavazást, megnyitom. Szavazás befejezve elfogadtuk teljesen egység, egyhangúan, és gratulálunk a jelentéstevőnek. Most pedig eh, rátérünk a következő napi rendi pontra, eh, és pedig eh, politikai keret a klímaváltozás és energia politika szempontjából. Ez az utolsó rendkívül fontos téma, és azt fogjuk megvitatni, hogy milyen véleményt mondunk majd az erre vonatkozó keretről 2030 tól elkezdve, és ami is itt a két szakbizottság, amely kompetens ilyen szempontból, és az EVI részéről Nasser úr fogja a jelentését megtartani, és a véleményét mondani. Köszönöm szépen, elnök asszony! Természetesen a szavazást követően egy kicsit olyan, mint a templomban. Az utolsó ének után mindenki szépen hazamegy, de azért akkor is fontos kérdés ez. És egyébként rövid ez a vélemény, mivel az MV és az ITRE bizottságok, a vezető bizottságok ebben a tekintetben, és mivel nem hagytak nekem sok helyet, nem volt nagyon nehéz dolgom a jelentés megírásakor. Az éghajlatváltozás negatív hatásai elsősorban a fejlődő országokra gyakorolnak tovább gyűröző hatást. Nem ők tesznek a legtöbbet az éghajlatváltozásért, mégis őket érinti a legsúlyosabban, ezért mi vagyunk felelősek, ezért nekünk többet kell tennünk azért, hogy az éghajlatváltozás hatásait mérsékeljük és csökkentsük a kibocsátásainkat. Három kötelező térre, célkitűzésre teszek javaslatot 2030-ig 50%-os hatást okozó ház kibocsátás csökkentés, 40%-os aránya a megújuló energiaforrásoknak, és az energiahatékonyság fokozása akár 30%-kal. Ez a három ajánlásom. Emellett az Európai Unió és a tagállamok ki kell, hogy vezessék a foszilis energiahordozókra és nukleáris energiára vonatkozó állami támogatásokat. A foszilis energiahordozókra és atomenergiára több állami támogatást nyújtunk, mint a megújuló energiaforrásokra. Ezt a trendet meg kell változtatni. Azután határokon átnyúló energia hálózatokra van szükség, elsősorban áramhálózatra. Ez a jelenség egyre nagyobb problémát fog okozni a fejlődő országok számára, ezért a javaslatom az, hogy 2020 után már ne csak ilyen feltételeket határozunk meg a bioüzemanyagok tekintetében. A tagállamoknak kell jók az éghajlatváltozás elleni intézkedéseket, erre többletforrásokra van szükség, nem csak a fejlesztési költségvetésből kell ezeket kiemelni. Köszönöm szépen! Valóban nagyon fontos, hogy meglegyen a megfelelő keret, a klíma és energiapolitikák tekintetében. Itt ugye már a 2030-ig terjedő időszakban gondolkozunk. Szeretne valaki hozzászólni? Hogyha nem, akkor Najszer úrnak szeretnék gratulálni. Na, nagyon energikus volt a véleménye. Megadom viszont a szót az Európai Bizottságnak, melyet Fergut úr képvisel. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Nájszer úrnak a pozitív hozzájárulásáért. Számunkra ez nagyon fontos kérdés két alapvető okból. Az első, hogy a nemzetközi tárgyalások az éghajlatváltozással kapcsolatosan nagy lendületet kaptak, 2015-ig egyértelmű álláspontot kíván az EU elfogadni azzal kapcsolatosan, hogy hogyan kíván hozzájárulni 2015-ben a nemzetközi megállapodáshoz. Ebből a szempontból az Európai Parlament hozzájárulása ehhez a zöld könyvhöz nagyon jelentős mert már jövő márciusban az Európai Tanács vitát tart erről a kérdésről, egy bizottsági javaslat alapján Barozó elnök úr az évértékelő beszédében kifejtette, hogy év végéig a bizottság konkrét javaslatokat készít majd elő. A második ok inkább belpolitikai ok. Az energia tekintetében hosszú távú befektetésekről beszélünk, ugyanúgy, mint a közlekedés esetében, és ehhez hosszú távú előrejelezhetőségre van szükség, kiszámíthatóságra. Ezért a bizottság úgy gondolja, hogy ez nagyon fontos kérdés, hogy tovább lépjünk ebben az ügyben. Köszönjük a Fejlesztési Bizottságnak, hogy hozzájárult ezekhez az erőfeszítéseinkhez. Köszönöm. Merci Köszönjük szépen. Visszadom a szót. Najszer úrnak tessék, hogy lezárja ezt a vitát. Martin, kompliment. Köszönöm Miután meghallgattam a bizottság és az elnök asszony elismerő szavait, többet nem is tudok mondani. Köszönjük szépen, emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a módosítók benyújtási határideje október 15 déli 12 óra. És már csak annyi feladatom van, illetve először meg kell kérdeznem, hogy van-e felvetni való az egyebek alatt. Hogyha nincs, akkor a következő ülés időpontját kell csak bejelentenem. November 4 hétfő, 3-tól fél hétig, és november 5 kedd 9-től 12.30-ig, majd pedig délután 3-tól fél hétig. Mindenkinek köszönöm szépen a részvételt, hölgyeknek és uraknak, köszönöm az elkötelezettséget, és a mielőbbi viszontlátásra. At least you could take the floor, which is not always yeah, it is.